Good morning. The meeting of the Subcommittee on Human Rights will continue. Akkor folytatjuk az Emberi Jogi Albizottság ülését. Mindenkit szeretettel üdvözlök. És kezdjük szokás szerint, ahogy ezt már megszokhatták a kétnapos üléseken, a kérdések órájával kezdjük. Kérdésekről van szó, öt darab kérdésről az Európai Külügyi Szolgálat szerint. Mindenkit arra kérnék, hogy foglaljon helyet. Uh, I would like to invite colleague Donskis. Donskis kolléga, azt hiszem itt van. Erdes Várdanian, jól ismert um, politikológ, po, politológusról, illetve újságíróról intézett egy kérdést, akit Moldovában Moldáviában tartóztattak le, és ezzel kapcsolatban kérdezi az Európai külügyi szolgálatot, illetve a bizottságot, hogy mit tud a fejleményekről, tud -e egyáltalán az ügyről. Kérem a bizottságot, illetve az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy válaszoljon Donskis úr kérdésére. Mrs. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen nagyon aggaszt minket a ö, emberi jogi aktivisták helyzete Transnistriában. továbbra is sokakat letartóztatnak, nagyon negatív az attitűd fele, feléjük. Várdanian és Kazak ö, urak esetét nyomon követjük áprilisban, tehát 2010 áprilisban tartóztatták le őket. Az EU delegáció moldáviai honlapján elmondjuk a véleményüket, tehát elmondjuk azt, hogy nagyon fontos az, hogy tisztességes eljáráshoz juthassanak, hozzáférhessenek hozzá, illetve hogy a letartóztatottaknak milyen jogai vannak. Nagyon fontos az, hogy a bírósági eljárás előtt pontosan milyen körülmények fogalma, valósulnak meg. Sajnálatos módon nem átlátható a helyzetük, nem férnek hozzá jogsegélyhez, jogi szolgálathoz, és nem tudják a családjukkal tartani a kapcsolatot. A helyszínen diplomáciai módszerekkel is próbáljuk védeni Várdánián és Kazakurak helyzetét. Tavaly az EBS-szel, e illetve az Európa Tanácssal felvettük a kapcsolatot, és Kisinyovban együttműködünk ezen két szervezettel a per nyomon követésében, illetve illetve a Nyesznyeren túli hatóságokkal is tartjuk a kapcsolatot, a védelmi, illetve állambiztonsági miniszterrel Tiraspolban. Az EU különleges megbízottja többször is találkozott Várdányán, illetve Kazakurakkal, őrizetben. Az elmúlt hetekben megvitatták azt, hogy ezen elítélteket hogyan lehet kiszabadítani, úgymond. Ezzel kapcsolatban még nem értünk el eredményeket, folytatjuk tehát a tárgyalásokat, illetve az együttműködést. Várdányán, illetve Kazakurak témája mindig fölmerül a Moldávia, illetve transznyisztriai párbeszédben, tehát ez állandó eleme a tárgyalásoknak eltökéltek vagyunk, szeretnénk ezt a témát mindig is napirenden tartani, hiszen joguk van ezeknek a személyeknek a tisztességes elbíráláshoz és eljáráshoz. Tájékoztatásul még elmondanám, hogy az EBESZ fölkereste Várdányan urat tegnap előtt, és erről egy részletes tájékoztatót olvashatnak el. Thank you very much. Köszönöm szépen az Európai Külügyi Szolgálatnak. Úgy tűnik, hogy Donskis úr elégedett ezzel a válaszsal, így folytathatjuk a következő kérdéssel, amelyet Berman kollega terjesztett elő, és ez a választások utáni erőszakról, az emberek megsértéséről szól az ele- elefántcsontparton. A bizottság illetve a fejlesztési biztos különösképpen támogatják a civil társadalmat itt ebben a nagyon súlyos helyzetben. Úgy vélem, hogy a bizottság meg tudja válaszolni ezt a kérdést. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Az Európai Uniót uh, nagyon aggasztja az emberi jogok uh, helyzete elefántcsontparton, és prioritásként kezeljük ezeket a kérdéseket. Az Európai Unió január 31-én a küli tanács következtetéseként elítélte az erőszakot a civil lakosság ellen, és arra szólított fel, hogy az elkövetőket, az emberek megsértőit állítsák bíróság elé. eltélte az Európai Unió a nők meggyilkolását, akik békésen tüntettek az elmúlt év márciusában. Számos tettet elítéltünk, amelyet Bagó úr táborából követtek el. és intézkedéseket sürgettek Bagó ö, úr rezsime ellen. Ezek között vannak gazdasági intézkedések is. In particular, those who are responsible for civil... Um... És főként azok ellen sürgetünk ki intézkedéseket, akik felelősek az emberi jogok megsértéséért, illetve a gyűlöletkeltő tettekért. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy együttműködés jön létre az EU, illetve a elefántcsontpart között. Technikai okokból nagyon nehéz bármilyen fajta együttműködést elérni, de nem szabad az együttműködést felfüggeszteni. A helyszínen lévő delegációk közvetlen kapcsolatban van Datára elnökkel, hogy meghatározzák az együttműködés fő prioritásait, és hogy meghatározzuk azokat az intézkedéseket, amelyekkel segíteni lehet. beleértve ebbe az emberi jogokat is, a megbékélést, illetve a civil társadalom támogatását is. Ezek az intézkedések nagyon fontos szerepet játszanak a béke helyreállításában, illetve abban a programban, amely 2008-ban indult meg, és még mindig folyamatban van. Az Európai Unió támogatta a közelmúltban történt választásokat. 40 uh, millió euróval. Ezen kívül támogatjuk a menekülteket is eh, Libériában. 25 millió euró folyósítására fogunk dönteni ezen a héten. Ezen kívül mobilizálni szeretnénk az európai eh, demokrácia és emberi jogi eszközt is, és ennek során még várjuk a jóváhagyást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak, Bérmán úr nevében is ezt a választ, és továbbra is nyomon követjük ezt a nagyon súlyos helyzetet. Ez az egyik leghelyesebb, eh, legsúlyosabb helyzet jelenleg az emberi jog szempontjából. A következő kérdés Gál Kinga kérdése. Ez a Kesgár városának szétromolásáról szól. Ez a kérdés. Az elmúlt héten az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást ezen kérdéssel kapcsolatban, és most pedig az Európai Bizottsághoz fordulok, hogy megkapjuk a választ erre a kérdésre. Thank you. The European External Köszönöm szépen, az Európai Külügyi Szolgálat részéről vagyok itt. Miután múlt csütörtökön a plenáris ülésen Strasbourgban részletesen megtárgyalták ezt a kérdést az Európai Parlamenten. Parlamentben rövid leszek ma. A legfont, a Hán biztos úr által elmondottakat röviden összefoglalom, hiszen ő képviselte a főképviselőasszony. Nos, e, természetesen figyelemmel kísérjük a Kásgár városának sorsát, eh, Xinjiang kínai autonóm területen. Kásgár kulturális központja az ujgur kisebbségnek Kínában, és ebből ered fontossága is. A 2009-es Szejdzsángról szóló kínai kormány dokumentum szerint azért kell Kásgár város lerombolni, hogy tűzvédelmet, illetve földrengés elleni védelmet biztosítsanak. Ez egy nagyon dicséretes célkitűzés, de a civil társadalom Kínában is, illetve Kínán kívül is kifejezte nem tetszését a kínai módszerekkel kapcsolatban. Az ujgur kultúra, kulturális örökség lerombolásával kapcsolatban. Sajnálatosnak tartjuk azt is, hogy Kína nem javasolta Kasgárt, mint a világ örökség címének jelöltje a Sejem útvonallal egyetemben. Pedig ezt mindenképpen meg kellett volna fontolnia. Az UNESCO egyébként már felvette a kapcsolatot a kínai kör- kormányjal, a kasgári örökséggel, kulturális örökséggel kapcsolatban. Az UNESCO agályában mi is osztozunk, és arra kérjük fel a kínai kormányt, hogy a továbbiakban csak úgy lépjenek, hogyha az a ezzel kapcsolatos bevált gyakorlatoknak, nemzetközi bevált gyakorlatoknak megfelel. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kasgári lakosok is pontosan tudják, hogy mi vár rájuk, jelenleg ugyanis nem tájékoztatják őket. Fontos, hogy az ő véleményüket is figyelembe vegyék. Mit tettünk eddig? Az említeteken kívül tavaly a kisebbségi jogokat javasoltuk, mint új témát, illetve mint fontos témát a 2010 második félére, fél évére tervezett EU-Kína emberi jogi párbeszédben. Tehát az újgorok kisebbségi jogairól lett volna szó, ez magába foglalta volna a kasgári, kasgári fejleményeket. Úgy véljük, hogy Xinjiangba és ezen belül Kásgárba is el kell látogatni a párbeszéd során, tehát, term- tehát személyesen is meg kell győződni a fejleményekről. Tavaly a második félében nem került sor erre a párbeszéd fordulóra, de ugyanezt a témát fogjuk javasolni a következő párbeszédre is. Elnök, megköszönöm az, Euró- az, az Európai Külügyi Szolgálat tájékoztatóját. A válaszban hallottuk azt, hogy az EU-kínai emberi jogi párbeszédet fölfüggesztették, hiszen a kínaiak nem hajlandóak ezt folytatni. Várjuk a fejleményeket. Tehát odafigyelünk, odafigyelünk Kesgár Gálasszony, úgy látom, bólogat. Négyes kérdés. Andrikéne alelnök asszony terjesztette ezt be. Az EU-Mexikó emberi jogi párbeszédről szól. Ez erre márciusban került, március 4-én került sor. Brüsszelben. Andrikén azt kérdezi, hogy Andrikén azt, azt kérdezi, hogy hogyan értékeljék ezt. Tegnap az esti ülésen fölmerült az, hogy májusban elküldjünk Mexikóba egy delegációt, azért is, mert a mexikóiak úgy tűnik hajlandóak arra, sőt, nagyon is, hogy Európával az emberi kérdéseket megvitassák. Nem tudom, a külügyi szolgálat van itt, vagy a bizottság? Yes. A külügyi szolgálat válaszol meg a kérdést. Nos, a második szakasza a emberi párbeszédnek Mexikóval már, március elején volt, és a külügyi az ö, emberi jogi ö, tanácsban döntöttek úgy arról, hogy Európában tartják ezt a vitát. Az Európai Unió emberi jogi párbeszédében ö, külügyminiszter, két miniszter, illetve a hadsereg vezetője is részt vett. Pozitívan zajlottak ezek a párbeszédek, megvizsgáltuk a közös aggodalomra okot adó kérdéseket, és megpróbáltuk erősíteni az együttműködést azért, hogy javítani lehessen a helyzetet ott, ahol erre szükség van. Mexikó bemutatta a közelmúlt eseményeit, beleértve ebbe azt az előre, előrelépést, amelyet um, a igazságszolgáltatás reformjával kapcsolatában értek el. Ezen kívül lehetőségünk nyílt arra is, hogy beszéljünk egy mechanizmus létrehozásáról, amelyel az emberi jogi aktivistákat lehetne megvédeni. Ezen kívül beszéltünk a menekültek helyzetéről, és arról is, hogy hogyan lehetne megfelelni a nemzetközi standardoknak. Az Európai Unió is bemutatta a fejleményeket, amelyek az Európai Unió embriógi építményéhez kötöttek a Lisszaboni szerződés elbelépése után, és figyelemmel követtük az emberi jogi karta fejleményeit is. A mexikói fél nagy érdeklődéssel hallgatta az Európai Unió információit, Ugyanígy beszéltünk a menekültek, illetve helyzetéről, illetve a nemek közötti esélyegyenlőségről is. Az alapvető jogokról is beszéltünk, és ez már azt mutatja, hogy Mexikó ezt a párbeszédet lehetőségként látja arra, hogy a legjobb gyakorlatokat kicserélhessük. Megvizsgáltuk az emberi jogi aktivisták helyzetét, hiszen ez aggodalmat jelent számunkra. A nyomozások túlságosan lassúak, és az federális szint közötti különbözőség miatt lassul ez le. Ezen kívül szeretnénk szorosabb együttműködést az stratégia keretén belül, 2007-2013-as országstratégia keretén belül, és továbbra is szeretnénk konzultációkat tartani, mind bilaterális kérdésekről évente egyszer, mind pedig multilaterális kérdésekről kétszer egy évben Kövben és New Yorkban. Mindkét fél egyetértett abban, hogy egy civil társadalommal foglalkozó szemináriumot kell tartani a párbeszéd előtt. Ennek a szeminárnak az eredményét pedig majd beleillesztjük a kétoldalú emberi jogi párbeszédben. Tehát ez a találkozó mindenképpen lépés volt előre a bizalomépítés irányába. Örülünk annak, hogy a párbeszéd első ülése után 2010-ben Mexikó pozitív reformokat hajtott végre, egy alkotmányos reformot, amelyel már nemzetközi elismerést értek el. Ezen kívül a katonai igazságszolgáltatás kapcsolatos reformokat értek el, és ezzel próbálták csökkenteni a büntetlenséget, akkor, amikor hadsereg által elkövetett büntetekről van szó. Ezen kívül született egy jogszabály a menekültekkel kapcsolatban is. A menekültek egy jobban hozzáférhetnek a szociális ellátáshoz, főként az egészségügyi ellátáshoz. És ott korábban is mondtam, egy külön mechanizmust hoztak létre az emberi számára. Ezt mindenképpen figyelemmel követjük, mert elég lassú volt az előrelépés itt. Mit kívánunk még tenni a jövőben? Természetesen folytatjuk ezt a párbeszédet, amely nagyon értékes eszköznek bizonyult, és ahogy mondtam már korábban, sokkal inkább szeretnénk foglalkozni a civil társadalommal, szeretnénk megerősíteni az ötműködésünket az emberi jogi eh, aktivistákkal szeretnénk kivizsgáltatni az egyedi eseteket, és szeretnénk Mexikóval együttműködni abban, hogy megfeleljenek az Interamerikai Emberi Jogi Bíróság döntéseinek, Kampana Gáróval kapcsolatban is eh, szeretnénk erőlépést elérni. Köszönöm szépen. Mrs. Uh, uh, Köszönöm szépen. Andrikine asszonynak van egy rövid pótkérdése, és egy külön esetre is szeretne, szeretnék rákérd, rákérdezni. Juri Jakolát meggyilkolták Jakalában, San Juan Copala falujának környékén tavaly májusban. Ezt a konzultációk során részletesen megvitatták, illetve a párbeszédben. Úgy érzem, hogy nem halad előre ez az ügy, a mexikói kormány azt közölte, hogy ezen esetben a tanúkat nem tudják védeni. A tanú védelem csak akkor megvalósítható, hogyha szervezett bűnözésről van szó. Szerintem ez egyfajta körkörös érvelés, mert így nem, azt se tudjuk meg, hogy egyáltalán szervezett bűnözésről van egy szó, hiszen nem védik a tanúkat. Kérdésem, hogy a bizottság ezzel tud-e foglalkozni. André Kérne asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm a választ a külügyi szolgálatnak. Március elején egy mexikói magas szintű delegáció vett részt a Brüsszelben megrendezett EU-Mexikó emberi jogi párbeszédben Örültünk annak, hogy három miniszter helyettes is megjelent itt Brüsszelben, a külügyminiszter helyettes, a belügyminiszter helyettes, illetve egy katonai tábornok is itt ült az asztal, tárgyaló asztalnál, és emberi jogokról beszélgetek. Én magam is találkoztam velük, és röviden egyeztettünk. Mindannyian tudjuk, hogy az egyik mexikói probléma a kábítószer kereskedelem elleni harc, és természetesen ehhez kapcsolódik az emberi jogok kérdése is. Itt azt hallottuk, hogy Mexikó közelében van egy ország, egy nagyon nagy ország, ahol nagyon nagy a kábítószer felhasználás és fogyasztás aránya. Az usa van szó. Na most Mexikó azzal érvel, hogy pontosan az USA ott léte miatt nagyon nehéz fölvenni a harcot a kábítószer kereskedelem ellen. Kérdésem, hogy a bizottság, illetve a külügyi szolgálat erre hogy reagál? Mit tesznek ezzel kapcsolatban? Hogyan segítenek a mexikóinak megoldani ezt a problémát? Elnök, köszönöm szépen. Még két kérdés, és aztán válaszol a külügyi szolgálat. Yeah, the EAS can answer. Oh. Igen, akkor a külügyi szolgálaté a szó. Az első kérdést illetően Hugh Jakolo ügyét illetően valóban ö, volt nyomozás ebben az ügyben, illetve ö, nem hatékonyan. A kérdés, hogy ki a felelős, és milyen bíróságnak lesz illetékessége ebben az ügyben, ez még mindig nem megoldott, azonban egy találkozóra került sor a delegációnk és a Programma Generál Republika között, és ez március negyedikén én történt, és ez alkalommal mi biztosítékot kaptunk arra vonatkozóan, hogy megfelelő védelmet kapnak az áldozatok. Tehát ezt figyelemmel fogjuk kísérni, hogy meglássuk, hogy ez valójában így van-e, és betartják-e mindezt. Ebben a fázisban ez az, amit mondani tudok önnek, önöknek ezzel az ügyel kapcsolatban, de rajta tartjuk a szemünket. Ami pedig a kábítószer csempészet körében elkövetett emberi jogi vétségeket illeti valóban Mexikó ragaszkodik ahhoz, hogy a szervezett bűnözés elleni harc prioritás, és amit mi tervezünk, az az, hogy együttműködünk a biztonság kérdésében velük. Mi Májusban valószínűleg nyár előtt még egy magas szintű párbeszédet kezdünk a biztonság kérdéseiről itt Brüsszelben, és az eredmények és a következtetések alapján a terveink szerint megerősítjük az együttműködést a biztonság kérdésében, az igazságügyi reformmal kapcsolatosan. Ezt mi meghatározónak tartjuk az emberi jogok tiszteletben tartása szempontjából is, tehát támogatjuk a bírósági rendszer, az igazságügyi rendszer reformját, és hát az együttműködés, ez a déli határon folyhat, az is probléma lehet, illetve sok kérdést vet fel, migráció és tranzit problémákat, Mexikó, illetve illetve egyéb közép-amerikai országok vonatkozásában, és itt is jobb együttműködésre van szükség. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és akkor még egy kérdés Jelenleg jelentések, információk érkeztek, hogy a palesztin hatóság által működtetett börtönökben kínzásokra került sor, és ezt közvetlenül kaptam, bizalmas információról van szó én magam, és a Human Rights Watch maga is szólt ezekről a kínzásokról. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy az EU kormányok és magának az EU-nak a felelőssége hogyan merül föl. A palesztin hatóság támogatást kap az Európai Uniótól, és én azt kérdezem a bizottságtól és a külügyi szolgálattól, hogy meg tudják-e mondani, hogy kik az EU támogatás kedvezményezettei a palesztin hatóság körében, különös tekintettel a biztonsági, a hírszerző és a katonai hírszerző szolgálatokra, hogyan lehet biztosítani itt is az egyetemes emberi jogi standardoknak való megfelelést. Azok a hírek, amelyeket én kaptam palesztin börtönökbeli kínzásokról, különösen erre gondolok, gondolok, úgy, hogy kérem a bizottságot és a külügyi szolgálatot, hogy válaszoljon erre a kínzás, ami egyik prioritásunk. Különös, köszönöm elnök asszony, a külügyi szolgálat tudatában van, ismeri ezeket a vádakat, és mi már többször kifejeztük aggodalmunkat mindezzel kapcsolatosan. Az Európai Unió folyamatos párbeszédet folytat a palesztin hatósággal emberi jogi kérdésekről is az európai szomszédságpolitika keretében, és folyamatosan felvetjük az emberi jogok elleni vétségek kérdését. Ebben a hónapban is megtörtént, amikor az Emberi Jogi Albizottság vizsgálta a helyzetet Betlehemben, és több ügynök tevékenykedik a palesztin hatóság területén, és szeretnénk tisztázni, hogy az Európai Unió csak a palesztin polgári szolgálatnak, polgári rendőrségnek biztosított támogatást, és nem más biztonsági szolgálatoknak. Ezek a biztonsági szolgálatok a palesztin biztonsági erőként ismertek. A többi ügynökség az már a megelőző biztonság, az általános hírszerző szolgálat, a katonai, az elnöki gárda és a többi, de megpróbáltuk csak a palesztin polgári rendőrséget támogatni, és a többit nem, ahol ahol fennállnak ezek a vádak az emberi jogok megsértésével kapcsolatban. A Jupolkops Európai Uniós misszió is támogatja a palesztin polgári rendőrséget egy képzési program keretében. Azt szeretném megemlíteni, hogy ez a tanterv, amit alkalmazunk, emberi jogokkal kapcsolatos tréninget is tartalmaz, és ez nagy örömünkre szolgál. Az Európai Unió vizsgálja, hogyan lehet kapacitásbővítő programot megvalósítani a soron következő hónapokban, és ez is a polgári rendőrséggel kapcsolatos. Lesz egy másik EU által támogatott projekt, és itt különböző biztonsági szolgálatok tisztjeit, képviselőit képezzük kínzás elleni programok keretében, és azután multiplikátorokat is próbálunk iskolázni ezekben a kérdésekben. Nagyon szépen köszönöm, nagyon reméljük, hogy az Európai Unió támogatása valóban ezeket az erőket támogatja és segíti a kínzás megszüntetését a megszállt területeken található börtönökben. Nos, akkor nagyon röviden Hadd tegyek néhány közleményt, mint elnök, amit nem tudtam megtenni tegnap, és utána rátérünk a következő napirendi pontunkra, ami pedig a palesztin foglyokkal kapcsolatos meghallgatás és tárgyalás Egyiptommal kapcsolatban. lesz, illetve nyáron lesz egy alkotmányos referendum, és a Kairói Human Rights Studies intézménytől hallottuk, és hát ők jelen voltak az előző ülésünkön, és ezek a javasolt alkotmányos módosítások már rendelkezésre állnak, de az intézet szerint ezek csalódást okoztak. Egyiptomban a demokratikus átalakulást illetően, tehát ha egy delegáció utazik majd a következő napikban Egyiptomba, és ott ezt meg fogjuk vizsgálni. Törökországgal kapcsolatosan nem régiben sok esetre derült fény, amely azt mutatja, hogy a sajtószabadság helyzete romlik Törökországban, és a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog is és a plenári, plenáris ülésen múlt héten erről szó esett a Törökországról szóló jelentés jelentés kapcsán. Mi látjuk, hogy naponta érkeznek hírek, hogy prominens újságírókat letartóztatnak, és nagyon komoly vádakkal illetik őket. Végül pedig annyit szeretnék még elmondani, hogy csalódást okozó hírek érkeztek az Egyesült Államokból is, a Guantanamo Bay kérdésében is. Obama elnök ugyanis március 7-én bejelentette, hogy megszünteti a katonai bíróságok tevékenységének moratóriumát, ez két évre szólt, a Guantanamo BN tartott foglyok esetében, úgyhogy továbbra is ott tartják azokat a foglyokat, akiket nem ítélnek át, de úgy gondolják, hogy veszélyesek le, veszélyes lehet a szabadon ö, ö, bocsátásuk, tehát úgy tűnik az elnök nem tudja betartani azt az ígéretét, hogy bezárja Guantanamo-t. Ebben a kontextusban még azt is el szeretném mondani, hogy a ö, mi albizottságunk januári meghallgatása után során a titkos letartóztatásokról a Libe Bizottság koordinátorai úgy döntöttek, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést fognak készíteni erről a kérdésről. Ez nagyon, nagyon bonyolult, hogy a CIA milyen titkos letartóztatásokat és szállításokat végzett, úgyhogy az albizottságnak ebben minden bizonyal nagyon komoly szerepe lesz ebben a saját kezdeményezésű jelentésben. És akkor most folytathatjuk a két fő napirendű pontunkat ma délelőtt, és ez pedig nem más, mint a palesztin foglyok helyzete izraeli fogságban nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a palesztin illetékes miniszter Iszák Karakúr is itt van körünkben, és nagy örömmel látom, hogy a a delegáció tagjai is részt vesznek ezen a meghallgatáson, és de Rossza úr, aki ennek a delegációnak az elnöke, is itt van mellettem, és ő lesz a társelnök, és a izrael folytatott kapcsolatok delegációjának felelőse Olga Hancserova asszony, ő is meghívást kapott, és ő is lehetőséget kap majd arra, hogy szóljon. Nagyon örömmel látom, hogy Izrael kormánya és két magas magasrangú tisztviselőt küldött, hogy részt vegyen a vitában. Nagy szeretettel üdvözlöm. Dan Avimer, dandártábornokot, ő az izraeli szolgálatok vezetője, és Nafalis Madrid őrnagyot, aki itt fő helyettes tanácsos. Nagyon sok kérdést kell megvitatnunk, sok-sok szemszögből, és ahhoz, hogy időnk legyen, 10 percet adok a minisztereknek, maximum 15-öt, hogy teljes mértékben beszámolhasson a helyzetről, de utána el kell kezdenünk majd gondoskodni az idővel, el kell kezdeni takarékoskodni az idővel, és akkor most megadom a szót, de Rossza úrnak 5 perc erejéig maximum, hogy felvezesse a kérdést, de Rossza úr. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani elnök asszonynak, hogy itt lehetünk ezen a mai meghallgatáson. Üdvözlöm a palesztin miniszter urat, aki felelős az izraeli börtönökben fogvatartott palesztin foglyokért, és gondolom ezzel a kérdéssel kapcsolatban lesz néhány érdekes megjegyzése. A palesztin jogalkotási, jogalkotó tanácssal foglalkozó delegáció már régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel. 2008-ban megpróbáltuk fölkeresni a palesztin törvényalkotó törvényhozó testület elnökét, aki börtönben volt akkor, nem sikerült, de aztán kiengedték röviden ezt követően. Aztán miniszter úrral Betlehemben találkoztunk 2009-el, tehát azzal a miniszterrel, aki a izraeli börtönökben fogva tartott palesztinokért felelés. Aztán alacsonyabb szintű látogatásokat is szerveztünk Gázába is, illetve Cisjordániába is. Nem csak palesztin fogvatartottakról volt, volt szó, hanem Gilad Shalit esetéről is, aki valószínűleg, akit valószínűleg Gázában tartanak fogva. Ez az albizottság emberi jogi kérdésekkel foglalkozik. Függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű emberről van szó, mindenkinek joga van ahhoz, hogy az emberi jogai tiszteletben tartsák. A mai meghallgatás azzal a 6000 palesztin fogvatartottal foglalkozik, akik jelenleg Izraelben vannak, 1967 óta több mint 3,4 millió palesztin lakos járta meg az izraeli börtönöket, tehát hihetetlenül nagy az aránya ezeknek az embereknek. Ezek közül körülbelül 13 ezer volt nő, és körülbelül 25 ezer kiskorú. Elképzelhető, hogy jelenleg, illetve a beszélések szerint 300 kiskorú van az izraeli börtönökben az Adamir a, a, és a Defense for Children International beszámol arról, hogy milyen körülmények között vallatják, illetve tartják fogva ezeket a gyermekeket. Katonai bíróság ítéli el őket. Ez nem elfogadható egy demokratikus társadalomban. Nagyon komoly ez a kérdés, rendkívül súlyos ügy, és remélem, hogy a parlament elemeli szavát ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban egy állásfoglalást fogalmaz meg az Európai Parlament ezen témában. Ebben reménykedem tehát. Véleményem szerint az ENSZ-nek is foglalkoznia kéne ezzel a kérdéssel. Úgy vélem, hogy az ENSZ-nek egy független kivizsgálást kéne ezzel a kérdés, ebben a kérdésben szponzorálnia. És most átadom a szót Hautala asszony. Uh, Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy néhány kolléga jelezte, hogy a francia tolmácsolás nem hallható a hármas csatornán, most már azonban úgy tűnik, hogy minden működik, tehát kitűnő volt az időzítés. Köszönjük szépen de rossz elnök úrnak. Mivel nem hiszem, hogy Szechnolova asszony itt lenne, ezért uh, szeretném megnyitni a vitát. Nincs itt Szehalovászon, ezért a miniszter úrnak adjuk meg a szót, tessék. السيدة الرئيسة السيد الرئيس Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr, mivel én vagyok az illetékes miniszter az izraeli börtönben lévő foglyokkal kapcsolatban, Ászela Ásseri, és itt van közöttünk a brüsszeli nagykövetségről, és mindannyian köszönjük szépen a meghívást erre az ülésükre. Köszönjük az elnök asszonynak, illetve köszönjük a palesztin hatóságokkal foglalkozó delegációnak is ezt, hogy meghívtak, meghívtak bennünket ide. Remélem, hogy minden fogvatartottat az izraeli börtönökből ki fognak engedni. Hölgyeim és uraim, a 21. században nagyon fontos a demokrácia és a jogállamiság, és az emberi jogok alapját képezik már a változásoknak, figyelembe véve azt, hogy milyen kulturális fejlemények voltak, és milyen fejlemények voltak, amelyek bizonyos országokban forradalmakhoz vezettek, azért mert metóságban és emberi jogok tiszteletben tartásában szeretnének élni, és amikor az emberi jogok helyzete nagyon is fontos az Európai Unió külügyi politikai szempontjából, akkor ez már mind megmutatja azt, hogy az Európai Unió kapcsolata hogyan alakult a különböző országokkal az emberi jogok alapján. Mindezek alapján szeretnék önök elé tárni a palesztin fogvatartottak problémáit az izraeli börtönekben, hiszen ez egy humanitárius emberi jogi kérdés. Ez nem csak a palesztinok számára fontos, hanem ez fontos az önök számára, ez az egész emberiséget érinti, hiszen mindannyiunk feladata az, hogy az emberi jogokat megvédjük, és azokat az értékeket megvédjük, amely nagyon is fontosak számunkra. Itt vagyunk az Emberi Jogi Albizottságban, és az, hogyha az emberi jogok kérdését a biztonság kérdése keretébe helyezzük, akkor látnunk kell, hogy sok helyen megsértik az emberi jogokat. Azért tartjuk ezt az ülést ma, hölgyeim és uraim, itt az Európai Parlamentben, mert szeretnék önöknek bemutatni a helyzetet, hogy milyen helyzet a több mint 50 éves megszállás után. Az izraeli katonai törvényeket alkalmaznak, több ezer fogva tartott van az izraeli börtönökben, és szeretnénk arról beszélni, hogy Izrael milyen mértékben eh, nem tartja be a nemzetközi eh, jogszabályokat, megsértik eh, ezeket a szabályokat, nem veszik figyelembe a nemzetközi előírásokat, egyezményeket, nem kezelik emberként a fogvatartottakat. A nemzetközi közösség igazából vonakodott, nem igazán kényszerítette Izraelt arra, hogy tartsák be a humanitárius jogot. Az EU és Izrael közötti kapcsolat nem érte el ezt a szintet, amikor Izraelt felelősére lehetne vonni a palesztin fogvatartottakkal kapcsolatos helyzet miatt, és ezért az Európai Parlamentet, a civil szervezeteket arra szólítjuk fel, hogy támogassák az ENSZ biztonsági tanácsához intézett kérésünket. Azt szeretnénk, hogyha az Emberi Jogi Bíróság kiadna egy olyan határozatot, amely a palesztin fogvatartottak helyzetével foglalkozik az izraeli börtönökben, és arra kérjük Izraelt, hogy tartsa tiszteletbe az ehhez kötődő egyezményeket a nemzetközi jognak kell a referenciává válnia. Izraelt arra szólítjuk fel, hogy adjon részleteket azzal kapcsolatban, hogy milyen módon tartják fogva a palesztinokat. Nem fogadják el az izraeliek azokat a döntéseket, amelyeket az ENSZ hozott meg, és nem hajlandóak arra sem, hogy a Genfi egyezményt alkalmazzák, azt állítják, hogy a palesztin fogvatartottak mind bűnözők, illetve terroristák. Szeretnénk a nemzetközi bíróságot felkérni arra, hogy hozzanak határozatot azon 6000 fogvatartottal kapcsolatban, akik izraeli börtönben vannak, mert ez a fogvatartás megsérti a Genfi egyezményt, hiszen ezen egyezmény értelmében nem lehet szállítani ezeket a foglyokat. Ezek a foglyok többnyire nők, gyerekek vagy idősek, akik betegek, illetve fogyatékkal élők. Vannak olyan fogvatartottak, akik több mint 20 évet töltöttek a megszállt terület ellenőrből tanokban ők veszélyben vannak, akut veszélyben vannak, aggódunk jövőjük miatt, hiszen az izraeli kormány megsérti az emberi jogokat, és önkényes hovatartást alkalmaz. Az a kérdés, amelyet az ö, Nemzetközi Bíróságot fogunk intézni, az mindannyiuk számára ö, fontos, ez érinti az emberi jogokat, ez fontos azok számára, akik az emberi jogokat tiszteletbe kívánják tartani, és békét és biztonságot szeretnének a világban. Hogyan lehet az, hogy az izraeli kormány, a Knesset által olyan törvényeket fogad el, amely megsérti az emberi jogok alapjait. Olyan törvény, amelyet 2009-2010-ben kezdtek el alkalmazni, ennek értelmében a fogadhatottakat nem látogathatják meg a családtagjaik, nem kapják meg az ügyvédi segítséget több mint hat hónapig, és nem kapnak oktatást, nem részesülnek oktatásban sem, és gyakran a vörös félhold vagy vörös kereszt nem juthat el hozzájuk, nem kaphatnak szállítmányokat. Hogyan lehet beengedni azt, hogy az izraeli állam ilyen törvényeket alkalmaz, amely egyértelműen megsérti, megsérti a Genfi egyezményt. Nem lehet megváltoztatni azokat a törvényeket, amelyek a megszállás előtt érvényben voltak. Hogyan lehet megengedni az emberek ilyenfajta megsértését? olyan törvényekkel, amelyek a biztonsághoz kötődnek. 220 családtagját a fogvatartottaknak nem engedték például Jeruzsálembe, hogy meglátogassák a fogvatartottakat. Ezen kívül több mint négy évig nagyon sok fogvatartottat nem engedte találkozni a családtagjaikkal. Ez egyértelműen megsérti a Genfi Egyezmény 116-os cikkét, amely kimondja, hogy a megszálló eh, hatalomnak eh, engedélyeznie kell a családlátogatásokat a fogvatartottak számára. Hogyan lehet megengedni ezt a megszálló államok számára? Hogyan lehet az, hogy a gyerekek eh, nők katonai bíróság előtt kell, hogy álljanak, ezen kívül kínzásnak, vetik őket alá. A gyerekek 19%-át fenyegették, kínoszták őket, ráadásul héberül beszéltek hozzájuk egy olyan nyelven, amelyet nem értenek. Nagyon sokan közülük izraeli telepeken voltak fogvatartva, nagyon messze a Vörös és nem is kaptak megfelelő támogatást. Azt is elmondták, hogy a gyerekeket többször is kínozták. Hogyan lehet megengedni eh, azt, hogy Izrael a gyerekeket házi őrizetben tartja, messze az otthonuktól. 20 gyermeket elvittek azokból a falvakból, amelyekben ért, éltek. Nyilvánosan fenyegették ezeket a gyerekeket, a gyerekek nem kaptak semmilyen fajta mentességet. Több mint ezer kiskorú gyermeket tartottak fogva Jeruzsálem területén. Hogyan lehet az, hogy egy 14 éves Ramallahból származó gyermeket bíróság elé állította, két napig mesztelenül volt, kínozták őt, az izraeli katonák rávizeltek, és ezt tehették, mint büntetlenül a katonák. Hölgyeim és uraim, hogyan lehet megengedni azt, hogy egy 16 éves gyermeket Eszjúnban megkínoztak, megverték a fogvatartói, a cigarettákat, a bőrén nyomták el, elektromos sokkolást alkalmaztak rajta azért, hogy vallomást tegyen. A palesztinok joga az, hogy a nemzetközi igazságszolgáltatáshoz forduljanak, mert az a büntetlenség, amit az izraeli kormány élvez, ez nem elfogadható. Az izraeli jogalkotói a palesztin törvényhozó tanács tagjait is fogva tartották Eh, az emberi jogokat eh, megsértve. A nemzetközi intézmény, intézmények és a nemzetközi közösség eh, nem akadályozták meg azt, hogy a palesztinokat önkényesen fogva tartsák. 20 ezer úgynevezett administratív fogvatartási parancsot adtak ki az elmúlt években, több embert is önkényesen tartottak fogva. Miért lehet az, hogy a kihallgatások során kínozzák a fogvatartottakat? Miért nem hagytak még ezzel fel? Volt egy adhok találkozó is a nemzetközi közösség részéről, amelynek során megvitatták a dokumentumokat, azokat, amelyeket 2009-ben adtak ki az izraeliek, és amelynek értelmében az izraeliek pszichikai, illetve fizikai kínzást alkalmazhatnak a palesztén fogvatartottakkal szemben. A Szelem NGO Izraelben azt mutatta meg, hogy vannak olyan esetek is, amikor valóban kínzásra került sor a kihallgatások során. Azt szeretnénk, hogyha valóban egy felbozdulás lenne a nemzetközi közösségben, nem lehet elfogadni azt, hogy 2010-ben a, a, a Kereszt is szeretett volna információkat kapni a fogvatartottak helyzetével kapcsolatban, és e, itt nem kapták meg a fogvatartottak a megfelelő e, orvosi ellátást. Fe, felelősségre kell vonni ezt a kormányt, és e, azt kell követelni, hogy fejezzék be azt, hogy a fogvatartottakat katonai őrizetbe tartják. Eszkalánban 92-ben elhunyt egy fogvatartott, és még mindig nem szolgáltatták vissza a holttestet a családtagoknak. Azt kell követelni, hogy az Európai Parlament és az Emberi Jogi Albizottság tartson egy külön ülést, során felelősségre vonják az izraeli kormányt. Ide tartoznak azok a Facebookon közétett képek is, amelyeket izraeli katonák közöltek, és amelyek azt mutatják, hogy a fogvatartottakat méltóság, méltatlan helyzetben ábrázolják ezek a képek ezeket a fogvatartottakat. És gyakran az izraeli katonák ezt a helyzetet a saját szórakozásukra használják ki. Ki kell vizsgálni Hamed úr fogvatartásának körülményeit is, aki Abu Gabir izraeli börtönben halt meg az őtért verések következtében. Mindenképpen arra van szükség, hogy egy delegációt küldjenek a helyszínre, és vizsgálják meg, hogy mi történik az izraeli börtönökben. Hölgyeim és uraim! Ezen okokból kifolyólag, amelyeket említettem, mi szeretnénk az igazságszolgatás rendszerét alkalmazni, hogy szülessen egy határozat ezen büntettekről, mert úgy tűnik, hogy a diplomáciai csatornákon keresztül nem sikerült megvédeni ezeket az emberi jogokat, az emberi aktivistákat. Mi szeretnénk megakadályozni azt, hogy az izraeli társadalom még inkább az erőszak irányába forduljon el. Úgy véljük, hogy a palesztinok számára rendkívül fontos a fogvatartottak helyzete, hiszen 1967 óta már több mint 850 ezer embert tartottak fogva. Nem lehet béke addig, amíg ezek a jogtalan fogvatartások továbbra is megtörténnek. Szeretnék fenntartani a nemzetközi jogszabályokat, és szeretnénk, hogyha visszatérne a palesztinok számára a béke, a biztonság és az önrendelkezés, hiszen a palesztinokat már régóta kínozták és ugot tartották. Köszönöm szépen még egyszer, hogy beszélhettem önökhöz. Um, Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt a beszámolót. Most nagy örömmel üdvözölhetek egy ö, prominens delegáció, török bírák delegációját az ülésünkön. Hadd említsem meg, hogy ma ö, délelőtt kifejeztem az Európai Parlament aggodalmát a szólás szabadsággal kapcsolatos jogok kurtítása kapcsán az önök országában. És nagyon jó lenne, hogyha ez a fontos jog megmaradna, és akkor most az izraeli vendégünkhöz fordulunk, és 15 perc erejéig szeretnénk megadni a tábornok úrnak a szót, és utána az őrnagy úr következik. Öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Jó reggelt kívánok, köszönetet szeretnék mondani önnek és a képviselőknek a meghívásért, hogy beszélhetek önök előtt, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ezt a csodálatos várost felkereshettem. Szeretném tisztázni a helyzetet, és ezzel néhány mitoszt talán sikerül eloszlatnom. Először is azt szeretném elmondani, hogy a nem a hadsereg tartja fogva a foglyokat Izraelben, és ma az izraeli börtönrendszert nem a Szahad IDF vezeti, hanem az izraeli börtön rendszerért és minden, mint minden más országban a, a börtönrendszerért egy illetékes szervezet a felelős, és ezt a világon mindenütt elismerik, és sok országban. És így van ez. A második megállapításom, hogy ezek a számok impresszívek, de önkényesek. Ezek torzítások azokból a jelentésekből, amiket hallottam, és szeretném eloszlatni az ezzel kapcsolatos legendákat és mitoszokat. Nem világos számomra, nem világos számomra, hogy hogyan lehet tízezer fogvatartott, két okból nem világos. Az egyik, hogy mi nem rendelkezünk ezekkel a lehetőségekkel, és nincsenek ilyen lehetőségeink. És hát ez a pénzzel is összefügg másodszorban. Hatalmas pénzösszegeket ö, ö, biztosítunk minden ö, hónapban a fogvatartottak számára. és ezek az igazi számok, ami a az izraeli börtönök helyzetét illeti. Felnőttek, gyermekek, nőkről hallottunk. A számos adatot, számot hallottam. A szám az nem ezer meg száz, hanem nem több, mint 28. 28 női fogvatartottunk van. És a harmadik megállapításom, asszonyom, ez első kézből származó információ, hogy az igaz, hogy nem ötcsillagos szállodák a börtönök, de ez mind a biztonsági, mind pedig a bűnügyi börtönök esetében. Így van. Az, egyes, az egyetlen közös nevező ami, ha, amit hallottunk a börtön, a fogvatartottak jogaival kapcsolatban, és hogy mi történik ott, az, az nem felel meg az igazságnak. Elnök asszony, Gilad Shalit fogvatartott izraeli katona sorsa aggaszt bennünket, és akik őt fogvatartják, az ő lelkiismeretükre kell appellálni asszonyom, elnök úr, Anna Gilad az izraeli, az izraeli fogvatartottak igenis élhetnek emberi jogaikkal. Mint látják, a mai börtönök nem olyanok, mint a múltban voltak, és a miniszter úr azt hiszem, hogy néhány évvel ezelőtt járt ott, és azok a börtönök, amelyekről ő beszélt, nem is léteznek már és ma már több tartózkodási területük van, attól függően, hogy milyen foglyokról van szó. Van szóvivéjük, akik kifejezhetik az ő, ő véleményüket, és videót küldhetnek a családoknak, és teljes jogokkal rendelkeznek. Nem láttam nagyon péntek délutánonként nagyon imádkozhatnak és ö, fordulhatnak, ez a lehetőség is biztosított számukra. Fordulhatnak a békebíróhoz, az ombudsmanhoz, a legfelsőbb bíróság is foglalkozik a fogvatartottak különböző panaszaival, az elszállásolást, az élelmiszert illetően, illetve bármilyen problémájuk merül fel. A fogvatartottakkal készítenek interjúkat, és joguk van kifejezni a véleményüket, és mi igyekszünk megfelelni mindannak, ami elhangzik ezekben az interjúkban. És ö, itt megint csak a salit ö, fogvatartott izraeli katona helyzetével kell ezt összehasonlítanom. Minden esetre ezek a ö, látogatások, amelyekről hallottunk, a Vöröskereszt, és látta ezt, és lehet beszélni a Vöröskereszt képviselőivel gyakran felkeresik a fogvatartottakat, és hát a gyerekek is tíz éven felül beléphetnek, és nagyon sok más országban ez nincs így. Itt a börtönben tartottak 45 percig találkozhatnak a látogatókkal különböző üzeneteket juttathatnak át, juttathatnak el a családoknak az ügyvédek, azt is tudniuk kell, asszonyom, én magam is ügyvéd vagyok, és az ügyvédek is felkeresik a fogvatartottakat, képviselik őket a bíróságok előtt. Háromszor kapnak élelmet naponta, háromszor étkezés van. És egészségügyi ellátásban is részesülnek. Ami az oktatást illeti, részt vehetnek képzésben a mm, Szabad Egyetemen, Izraelben. Sportlehetőségek is vannak, különböző sporteszközök, labda, háló áll rendelkezésükre, könyvtárak is vannak a börtönökben, újságok is, és a még cigarettára is van pénzük, cigarettát is ö, biztosítanak ö, számukra, ö, bár nem ajánlatos a dohányzás. A fogvatartottaknak van egy büféjük is, és a, a családok és utalhatnak pénzt havonta 400 dollár erejéig, és eleve kapnak 100 dollárt havonta. Tehát így tudnak maguknak egyéb élelmiszert vásárolni, ha ilyen igényük van. Ruhanemit is kapnak, és zárásképpen elnök asszony, elnök úr, tisztelt képviselők, Izrael betartja a törvényt, és minden szükségét kielégítjük a fogvatartottaknak. De hát a börtön az nem, nem vicc, az nem park. De azonban naponta sétálhatnak a fogvatartottak. Nincsenek elrejtve, ugyanis folyamatosan fogadhatnak látogatókat. Bizonyítékunk van arra, hogy mindez így van, és szeretném felkérni, hogy vegye fel a kapcsolatot a Vörös Keresztel, és akkor teljes átfogó információt kap a börtön viszonyokról. Izrael Nemrégiben hallható volt egy szörnyű gyilkosságról Izraelben. És a nemzetközi jogot betartjuk, és megfelelő bírósági eljárásban is részesülnek és ez a mi munkánk része. Mi köszönjük az önöknek a türelmét, hogy meghallgattak minket, és köszönjük a meghívást. Um, thank you very much. Um... Köszönöm. Köszönöm. Avimer úr, még nem? Nos, akkor hallottuk a miniszter urat, és hallottuk az izraeli választ, és most pedig hadd kérjem meg a kollégákat, hogy tegyék fel esetleges kéréseiket, reagáljanak a miniszter úr által elmondottakra, hogy a Knesset hogyan valósította meg a törvényeket, az alapjogokat illetően a fogvatartottakkal kapcsolatban. Köszönöm asszonyom. Demokratikus ország vagyunk, tiszteletben tartjuk a törvényeket. Ami a fogvatartottakra fogvatartottak foglalkozó törvényeket illeti, a fogvatartottak jogait tiszteletben tartjuk, nem bántjuk őket a kihallgatás alatt. Én magam is voltam már kihallgatáson, tudom, hogy ez hogy tűnik, lehet, hogy néhány óráig tart, lehet, hogy éjszaka következik be, de hogyha fönnáll a veszély, akkor addig tart a kihallgatás, amíg ez a veszély fennáll. Köszönöm szépen. Négyen jelentkeztek eddig. Kirnius, Kassuludes, Alkenen és Baroness Lashford képviselők, tessék. A Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, az izraeli képviselőnek mondanám el azt, hogy nem megtiszteltetés, hogy itt legyen, hanem ez egy nagyon komoly privilégium, nagyon kevés olyan országot hívunk meg ide, akik visszaélnek, a, visszaélnek az emberi jogokkal, úgyhogy számukra ez egyáltalán nem megtisztelés, hanem éppen ellenkezőleg azért vannak itt, mert visszaéltek az emberi jogokkal. Aztán De Rossa úrnak azt mondanám el, hogy nagyon sok újdonságot nem tapasztaltunk, hiszen a civil szervezetek már évek óta gyakorlatilag ugyanerről a helyzetről számolnak be. Néhány konkrét kérdést tennék fel a 19 börtönnel kapcsolatban. Ugye ezek mind Izraelben vannak egy kivétellel. És a negyedik Genfi egyezményt nem tartják tiszteletben, hiszen ennek értelmében a ö, megszálló hatalomnak a megszállt területen kéne biztosítani a börtönök létesítését, tehát egyértelműen nem tartják tiszteletben a nemzetközi törvényeket. Aztán a büntetlenségről is hallottunk. Nos, nem vagyok büszke arra, hogy az Európai Unió bűntársa volt gyakorlatilag Izraelnek, hisz, hisz nem védte meg a palesztin polgárokat, hisz pedig ugyanolyan jogokat kéne, hogy élvezzenek, mint az európai polgárok. Kihasználom az alkalmat, hogy az izraeli képviselőkhöz szólhassak. Említették említették egy izraeli fogvatartott helyzetét. Én egy európai fogvatartottról szeretnék beszélni, egy francia fogvatartott. De Jankszala Amuriról van szó, nem értem miért van még mindig börtönben, már hat éve tartják fogva az izraeliek, európai állampolgáról van szó, tehát hat évvel ezelőtt, 2004. március 31-a, 13-a óta van börtönben John David Live, Sárközi elnök úr diplomatikus, diplomáciai tanácsadója felvette a kapcsolatot a családdal, és az a véleményük, hogy, hogy az izraeli katonai bíróság egyetlen konkrét vád pontra sem utal, nem tudott ilyet a tárgyalás alatt felmutatni, tehát gyakorlatilag csak szándékok alapján van börtönben. Elnézést kérek, hogy ezt a francia esetet emelem ki, hiszen a palesztinok, palesztin fogvatartottak helyzete nyilván nem egyszerű, de erre az ügyre is fényt kell deríteni, tehát egy európai polgárról van szó, egy francia polgárról. Ezzel kapcsolatban egy javaslatot szeretnék tenni, elnök úr. Azt szeretném, hogy miután én az AFET tagja is vagyok, illetve a palesztinai delegációnak is, és itt a Droában is tag vagyok. Tehát azt szeretném kérni, hogy Izrael együttműködésével rendezünk valamit, és miután mi itt fogadtuk az izraelieket, remélem, hogy ők is megengedik azt, hogy ellátogassunk az izraeli börtönökbe. Tehát azt szeretném, hogyha meglátogatnánk gyermekeket és nőket az izraeli kormányokban, remélem, hogy előbb-utóbb eljuthatunk oda. Elnök, köszönöm szépen Kill Nielsen asszony, és megköszönöm ezen javaslatát is. Kasulides úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem lenne, az egyik a miniszter úrhoz, a másik pedig az izraeli börtönszolgálat képviselőjéhez. Miniszter úrtól azt szeretném kérdezni, hogy vajon mandátuma foglalkozik-e a palesztin fogvatartottak helyzetére, amelyeket, akiket az izraeli hírszerző, illetve biztonsági szolgálatok tartanak fogva. Hogyha nem hozzátartozik ez, akkor kihez? Aztán kérdés az izraeliekhez. Valójában két kérdés. Vajon az izraeli legfelsőbb bíróság 99. szeptember 6-án miért döntött úgy, hogy engedélyezi az izraeli biztonsági szolgálat számára a kínzást a kihallgatások alatt. Miután a katonák, illetve a rendőrök által véghez vitt letartóztatások alatt is van szó kínzásról és kegyetlen bánásmódról. Vajon hány esetben, tegyük fel 2010-ben, hány esetben fordult az elő, hogy az emberek, vagy a fogvatartottak nagyon rossz egészségügyi állapotban érkeztek meg egy-egy intézményhez. Elnök, köszönöm szépen, Kasszolides úr, ezeket a konkrét kérdéseket. Auken asszony következik. Köszönöm. Elnök asszony. Először Kilnészen asszony javaslatát támogatnám, tehát jó lenne, hogyha egy delegáció teljes mértékben hozzáférhetne ezekhez a létesítményekhez, tehát mindenhova ellátogathatnánk. Néhány évvel ezelőtt próbálkoztunk, de nem jutottunk be a börtönökbe. Jó lenne, hogyha ez a helyzet megváltozna. Tehát jó lenne, szeretnénk egy meghívást, és miután demokratikus társadalomról van itt elvileg szó, jó lenne, hogyha ellátogathatnánk a börtönökbe. az Átszalám és az Ádámier és más civil szervezeteket is szeretnénk bevonni ebbe a delegációba. Jó lenne, hogyha ez megvalósulna, nyilván a költségeket állnánk. Nem olyan bonyolult ez. Erre szeretnénk tehát sort keríteni, és remélem, hogy azt mondják, hogy szívesen látnak minket. Második kérdés. Azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt Abdullah Abu Ramahot 16 hónapos fogadartás után szabadon engedték. Azért azért tették, vették őrizetben, mert az elválasztó fal ellen egy békés tüntetést szervezett. Ugye illegálisnak nyilvánították ezt a falat, de 16 hónapig fogva tartották, katonai bíróság ítélt el, tehát katonai rendszerben Az EU öt emberi jogi aktivistának deklarálta, az Amnesty International pedig lelkiismereti fogva tartottnak. Remélem, soha ilyenre nem kerül sor többé. Köszönöm szépen, Baroness Latford. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm, hogy sor kerül erre az igen fontos meghallgatásra. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Európai Parlament, ez az albizottság a teljes objektivitást és semlegességet valósítsa meg azzal kapcsolatban, hogy világosan lássuk, mely hatóságok követnek el visszaéléséket. Izrael avagy a palesztin hatóságok, ugye ez volt, erről szólt az ötödik kérdés, a kérdések órájában. A parlamentet foglalkoztatják a kizásról szóló beszámolók, állítások, illetve hogy per nélkül, vád nélkül tartják fogva az embereket. Az USA, illetve európai szövetségesei is felvetették ezt a kérdést. Én Szeretnék tehát objektív lenni, és józanul gondolkodni ezen kérdésekről. Tehát a kínzásról szóló ö, beszámolók vagy állítások nagyon is ö, komoly kérdéseket vetnek föl. Az Edemier anyagában azt olvashatjuk, hogy bár az izraeli bíróság megpróbálta 1999-ben be ö, tiltani a, a ö, vallatások során a kínzás, de még mindig ezt láthatjuk, mindig ezt tapasztalhatjuk. Tehát kérdésem az, hogy pontosan mi a jelenlegi jogi helyzet, mennyiben elfogadható a biztosítékok összegyűjtésénél a kínzás, Előfordult az, előfordult-e az, hogy kínzások során, hogy a bizonyítékok gyűjtése során kínzást alkalmaztak. Remélem, hogy azt mondják, hogy ezt is betiltották. Aztán fogvatartottak kapcsolatos bánásmód. Említette, hogy minden megváltozott. A családok 3-400 dollárt utalhatnak át a fogvatartottaknak. Nem értem, hogy miért lenne erre szüksége, hogyha a fogvatartottaknak, hogyha az alapszükségleteiket fedezik. Aztán az úgynevezett administratív fogvatartás, amikor nincs vád, ennek mi a jogi alapja? Az izraeli jogszabályok értelmében. Ezt politikailag hogy tudják megindokolni? Itt a parlament ezzel kapcsolatban komoly aggályokkal él, vád nélkül nem lehet senkit fogva tartani. Aztán utaltak arra, hogy egy delegáció esetleg fölkereshetné a izraeli börtönöket. Nos, hogyha az izraeli rendszerrel kapcsolatban melegül, merülnek fel kérdések, akkor nyilván a palesztin rendszerrel kapcsolatban is föl kell merülnie kérdéseknek, illetve más hatóságok szerepére is fényt kell deríteni, akár az EU-s hatóságok szerepére is. Mindent föl kell tárni, hogy teljes mértékben semlegesek és objektívek legyünk. Nem szabad, hogy politikai álláspontjaink befolyásoljanak minket ebb. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hadd mondjam el, hogy a LIBE szakbizottság jelentéstevő, jelentéstevője Latford asszony a büntető eljárások minimum standardjai kapcsolatban. Trianta Filidis úr következik, és hadd mondjam el azt, hogy a vitánk nagyon élénk. Trianta Filidis úr után még hárman jelentkeztek, mindenkit arra kérek, hogy röviden fogalmazzanak, hogy utána igazi válaszokat kaphassunk miniszter úrtól, illetve az izraeli képviselőktől. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Azután, ha meghallgattam a miniszter urat, illetve az izraeli delegáció képviselőit itt, azután már nem is tudom, mit higgyek, kivéve, hogyha nem, nem tudom, mit higgyünk el, kivéve, hogyha az embernek vannak saját tapasztalatai. Többször jártam delegációval az érintett területen, 2009-ben is voltam delegációval ott, amikor Eh, ellátogatunk abba a börtönbe, ahol Azus dialogot tartották fogva. Nem igazán eh, kezeltek bennünket megfelelően, másfél órán keresztül várakoztattak bennünket a folyosón, anélkül, hogy bármilyen magyarázatot kaptunk volna arra, hogy miért kell várnunk. Azt sem tudtuk, hogy eh, a fogvatartatokat láthatjuk-e. Az izraeli delegáció képviselője annyira megszépítette a helyzetet, hogy szinte már tényleg nehéz elhinni bármit is, amit mondott. Egyértelmű mindenki számára, aki ellátogat erre a területre, hogy hogyan kezelik az izraeliek nem csak a fogvatartottakat, hanem az, a palesztin népességet is. Láthattuk, mi történt a gázai bombázás után. Ott voltam akkor is amikor megpróbáltunk átkelni a gázai határátkelőn hivatalos delegációként. Az egyetlen felépési lehetőségünk az az, hogyha az ENSZ független bizottsága vizsgálná ki az izraeli börtönök helyzetét, illetve az ott fogvatartottak helyzetét. Ezt már, ezt a javaslatot már megtettük, hogy ez a testület is küldjön egy hivatalos delegációt, és ez jelentsem majd a parlamentnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig megadom a szót André Kiene alelnök asszonynak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is eh, szeretném elmondani azt, hogy örülök annak, hogy beszélünk erről a kérdésről, hiszen ez a kötelességünk, és senki sem tökéletes, még az EU tagállamok sem, sőt az én hazám sem az. És hogyha a delegációk a palesztin hatóságok részéről, illetve az Izrael részéről ellátogatnak ide, akkor az már azt jelenti, hogy valamit javítani szeretnének, és a kötelességünk az az, hogy mihez hozzájáruljunk. Lenne néhány kérdésem Izrael képviselőihez. Először is um, ön beszélt a fogvatartottak számáról, a palesztin fogvatartottak száma több mint 9000 volt 2007-ben, és 2011-ben pedig több mint 5000 uh, volt, tehát nagymértékű csökkenést láthatunk, tehát ezt meg tudná nekünk magyarázni. A második kérdésem azt említette, hogy a fogvatartottak panasszal élhetnek, például ezt intézhetik az ombudsmanhoz is. Megvan a, a száma a, a panaszoknak, amelyet az izraeli börtönben fogvatartott palesztinok nyújtottak be. Harmadik kérdésem a gyerekekhez kötődik. Az van a dokumentumokban, hogy az Izraelben fogvatartott palesztin gyerekek száma 318-ra tehető. önnek vannak-e erről adatai, és örülnék, hogyha hozzászólna a gyerekek helyzetéhez És Elnök, köszönöm szépen André Kiena asszonynak a precíz kérdéseit, most pedig eh, Csemke úr következik. Köszönöm szépen, köszönöm, és nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy eh, én is hozzászólhatok ehhez a vitához. Szeretném támogatni azt, amit Letford asszony elmondott. Egyetértek azzal, nem hallani most a beszélőt sajnos. Most már működik a mikrofon, tehát nagyon szeretném támogatni azt, amit Ledford asszony elmondott ezen rendkívül érdekes vita során. Ezek a kérdések rendkívül bonyolultak, és úgy vélem, hogy az Európai Parlament képviselőjeként az a feladatunk, hogy biztosítsuk a legnagyobb tárgyilagosságot. El kell mondjam, hogy néha, amikor a vitát meghallgatom, az Izraelben fogvatartottak témákkal kapcsolatban, akkor úgy tűnik egyrészt számomra, hogy van egy palesztin hatóság, amely betartja teljes mértékben a törvényeket, még Izrael nem. Szerintem azért ez így túlságosan le van egyszerűsítve. Szükségünk van arra, hogy meghatározzuk, hogy mi a jogi alapja a palesztinok izraeli fogvatartásának. Ezek administratív vagy igazságszolgáltatási fogvatartások, sok esetben administratív fogvatartásról van szó, és azt is szeret, szeretném támogatni azt a kérdést, amit a gyerekekkel kapcsolatban feltettek. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Milyen alapon tartanak fogva a kiskorúakat? és milyen jogokat élvezhetnek, mert tudjuk, hogy a gyerekek nem tudják magukat megvédeni. Ezen kívül azt is szeretném, hogyha az Európai Parlament képviselői ellátogathatnának Izraelbe, ellátogathatnának az érintett börtönökbe, mert másképp túlságosan is függeni fogunk attól az információtól, amelyet a két kormány szolgáltat számunkra, akik persze védik a saját pozícióikat. Elnök, köszönöm szépen az alelnök úrnak a kérdést. Az utolsó hozzászóló ebben a vitában Madame de Brün lesz. Köszönöm szépen. Nagyon sok pontot kiemeltek már, és szeretnék egy témát felvetni, persze azokhoz tartozok én is, akik támogatják azt, hogy legyen egy delegáció az érintett területre, és lássuk a saját szemünkkel azt, hogy mi történik. Tehát a téma, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy a miniszter beszélt arról, hogy utaztatják a fogvatartottakat egyik helyről a másokra, ezt ismerem Észak-Írországból is, vagy az van, hogy nagyon gyakran átszállítják a fogvatartottakat, vagy pedig egyik helyről a másik helyre viszik át őket, és ez nagy mértékben kihat a pszichikai állapotukra is, és ráadásul ez kihathat arra is, hogy meg tudják-e látogatni a családtagjaik őket. Tehát a kérdésem az lenne az izraeli képviselőhöz és a miniszter úrhoz is, hogy tudnának-e több információval szolgálni azt illetően, hogy tényleg gyakran szállítják át a fogvatartottakat egyik börtönből a másikba. Köszönöm szépen, De Brun asszony, most pedig szeretném felkérni az Európai Külügyi Szolgálat képviselőjét, aki itt volt az ülésünkön, hogy röviden szóljon hozzá, utána pedig a vendégeink kapják meg még egyszer a szót. Is it Mr. Tillemans? Tillemans, Tillemans úr, öné a szó, ha ön képviseli a külügyi szolgálatot. Elnök asszony képviselő urak, a külügyi szolgálat részéről csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a hónap végén kerül sor a következő albizottsági ülésre a palesztin hatóságokkal, és hát kétségkívül, hogy ez a kérdés is a vita tárgya lesz, de talán fontosabb, hogy szeptemberben minden valószínűség szerint ismételten sor kerül az éves találkozóra az izraeli hatóságokkal, és ez egy informális munkacsoport, amely emberi jogokkal foglalkozik, és nemzetközi szervezetekkel, és a múlthoz hasonlóan a palesztin foglyok kérdése, akiket tehát Izraelben tartanak fogva, ez szintén felmerül. Ez egy rendkívül összetett, nagyon ellentmondásos kérdés, mint azt mindannyian tudjuk, és nem könnyű megoldást találni erre, nincs is könnyű megoldás. De arról szeretném biztosítani önöket, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy felvessük ezt a kérdést mindkét oldalhatóságaival. Köszönöm. Köszönöm szépen Tillemans úr, és akkor most továbbadom a szót, mégpedig a miniszter úrnak először, hogy reagáljon az elhangzott kérdésekre, amelyeket a képviselők, illetve az izraeli képviselők képviselő vetett fel. De minek utána a következő napi rendünkre is rá kell térni, ez pedig az arab világ és az Európai Unió emberi jogi politikája, úgyhogy arra kérném mindkettőjüket, a miniszter urat és az izraeli képviselőt is, hogy korlátozzák a hozzászólás idejét. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm, hogy egy tényfeltáró delegációt küldjenek hozzánk. Nem akarok, említettem néhány nevet is, és azt gondolom, hogy találkozni kell velük, gyerekekkel, akiket megkínoztak, akiket önkényesen tartottak fogva. Sokan vannak, akiket az izraeli börtönökben kínzásnak vetettek alá. A Nakab Camp ö, ö, Például itt olyan börtönök vannak, amelyeket meg kell nézniük. Úgyhogy ajánlom, hogy találkozzanak ott a fogvatartottakkal, és hallgassák meg, hogy mit mondanak azokról a körülményekről, amelyek közepette tartják őket, és akkor majd alkothatnak erről objektív véleményt. A látogatásokat illetően a Vörös Kereszt bizottságát is olvasták, és nagyon sokan vannak, akik nem fogadhatnak látogatókat például a Gázaövezetből és a Cisjordániából érkező fogvatartottak nem fogadhatnak látogatókat, és ez egyértelműen a jogaik megsértését jelenti. A palesztin foglyok kezelése, illetve a palesztin hatóság börtöneiben tartott foglyok kezelése. Hát ott a különböző nem, szervezetek is jelen vannak, és majd ezzel kapcsolatban a Nazareis doktor ad választ. Köszönöm. Thank you, minister. Now, um... Köszönöm szépen, miniszter úr. És akkor most a tábornok urat kérjem, vagy Avimer urat, hogy reagáljon. Um, Köszönöm, elnök asszony. Büszke vagyok eh, arra, hogy itt lehetek, és ez számomra megtiszteltetés és privilégium. Nézzük a francia képviselő kérdését. Mint említettem, én a börtönszolgálat eh, tagja vagyok, nyilvánvalóan a nagykövetségen keresztül kéne ezt a kérdést megvizsgálni. Aztán a pénzösszegek kérdése. Nos, ezt az összeget plusz adjuk a, a fogvatartottaknak ahhoz képest, ami az alapellátás. Tehát például, hogyha csokoládét akarnak vásárolni, vagy tankönyveket, vagy a börtöni egyenruhától eltérő ruhát. A börtön lakói nem ingyenesen juthatnak ehhez hozzá, és vannak olyan fogvatartottak is, akik önkéntesen dolgoznak, és így keresnek is. Nos, létezik egy olyan határozat, amely lehetővé teszi azt, hogy vád nélkül is fogva tartsunk embereket, ez nem miattunk van, ez a jogi helyzet, Gázában és Cisziordániában ez, a, ez tapasztalható. Jelenleg több fogvatartott hagyja el a börtönöket, mint amennyi érkezik. Aztán áthelyezések börtönök között. Ezzel kapcsolatban azt kell mondjam, hogy körülbelül ezer olyan dolgozók, dolgozónk van, akik az áthelyezésekkel foglalkoznak. Úgyhogy hihetetlen összegeket költünk áthelyezésre, utaztatásra. A biztonsági fogvatartottak nagyon kevés számú börtönben kerültek elhelyezésre. Az abdomin börtönt említette Mr. Úr, ilyen egyébként nincs, de nagyon-nagyon ritkák az áthelyezések. és az áthelyezéseket egyáltalán nem gátolja az áthelyezés, hiszen a Vöröskereszt biztosítja a buszokat, hogy ellátogathassanak a családtagok a börtönbe. A, talán a Vöröskereszttel kéne fölvenni a, a kapcsolatot, naponta hetente érkeznek ilyen buszok. Aztán még egy nagyon fontos kérdés, ki, a gyermekek helyzete. Jelenleg 224 gyermeket tartunk fogva A gyermekekkel kapcsolatban vannak nagyon komoly nehézségeink. Nagyon fontos számuk, számukra az, hogy a szükségleteiket és a jogaikat betartsuk. Nemrégiben találkoztam egy gyerekkel, aki élve szeret volna elégetni katonákat vannak gyermekfelügyelők, illetve vannak olyanok, akik segítik a gyermekeket a börtönben. Tudjuk, hogy van egy érvényben lévő oktatási törvény, még a börtönben fogvatartott gyermekek is iskolába járnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Smolovics úr. Kaszolides úr ügyrendi kérdés. Yes, Chair. I wanted to make a small comment. Igen, egy kis megjegyzés azzal kapcsolatban, amit a külügyi szolgálat képviselője mondott. Jó dolog, ha az ember diplomatikus, de ha ide jönnek azért, hogy semmit mondjanak, akkor jobb, ha az egésszel nem is foglalkozunk ilyen szinten. Báronő, lassan. Igen. Azt hiszem, hogy ez nehéz, mert az izraeli képviselő a büntetés végrehajtási szervezeteket képviseli, és az időnk is korlátozott, de én azt kérdeztem, hogy mi az álláspont a bizonyítékokat illetően, amelyeket kínzásokkal szereztek. Akkor, hogy ezek mennyire alkalmazhatók tud erre válaszolni, beleillik ez a hatáskörébe? Köszönöm, ez egy jó emlékeztető, hogy volt egy ilyen szélesebb, átfogóbb kérdés a börtön viszonyokkal kapcsolatban. Tehát a kérdés az, hogy hatáskörébe tartozik-e ennek a megvalós megválaszolása. Ügyvéd vagyok, jogász vagyok, tehát igen, jogi zsargonban, ugye ez a tiltott fa gyümölcse. Tehát ez azt jelenti, hogy most akkor kínzással adták ezt a szájába, hogy ez elfogadható-e a bíróság előtt, hát ez minden ügyet külön-külön kell vizsgálni, és nagyon sok esetben Izraelben ritkán fordul ez elő, hanem egyéb bizonyítékokról van szó, és nem pedig ilyen módon szerzett bizonyítékokról. Köszönöm. Tudom, hogy nagy az igény, hogy mélyebben folytassuk ezt a vitát, de ígérem, hogy lesz folytatás, tehát most hallottam, hogy a palesztin delegáció részéről dr. Nasser Reyes al-Haq szeretne röviden szólni a számokat illetően, amelyek elhangzottak a fogva tartottakra vonatkozóan, úgyhogy al-Haq ő, ő doktoré a szó röviden. Elnök asszony foglalkozni fogunk azzal, hogy a börtönökben hogyan bánnak a fogvatartottakkal, és a palesztin és az izraeli börtönökben. Én is jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Röviden annyit szeretnék mondani, hogy a helyzet a fogvatartó központokban, Palesztinában mint az emberi jogi hálózat tagjaként Palesztinában és én magam is arra törekedtem, hogy megvalósítsuk mindazokat a normákat, amelyek az emberi jogokkal kapcsolatosak a ö, palesztin hatóság által fenntartott börtönökben. Nagyon sok esetben sérültek ezek a ö, jogok 2000 9-ig, 2007-ben, és a katonai rendőrség palesztinokat tartóztatott le, kínzásnak vetették alá ezeket a fogvatartottakat. És akkor 2010-ben egészen világos utasítások érkeztek az elnökségtől, és a politikai pártoktól, illetve a kormánytól, és ezek egészen egyértelmű utasítások voltak, és ezek azután megakadályozzák azt, hogy az embereket így módon üldözzék, és ez eredményezi azt, hogy lényegesen kevesebb ilyen esetre kerül sor. Ezek persze nagyon egyéni esetek mindannyian. Semmiképpen sem szisztémásak, tehát nem a rendszer része. És nagyon komoly javulás történt azzal kapcsolatban, hogy a fogvatartottak mennyire érvényesíthetik jogaikat. az önök számára az lenne a legjobb, hogyha felkeresnék a palesztin börtönöket, hogy saját szemükkel lássák, hogy a palesztin hatóságok mennyire tartják tiszteletben az emberi jogokat és a fogvatartottak jogait. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most ideje, hogy a palesztin delegáció vezetőjének, de Rossza úrnak adjuk át a szót néhány megjegyzés erejéig. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a mai vita és a különböző megjegyzések rendkívül hasznosak voltak, persze ellentmondásosak, de hát ez elkerülhetetlen, hogyha látjuk, hogy milyen konfliktussal terhelt ez az egész helyzet. De a parlament számára nagyon fontos, hogy lényegesen részletesebben vizsgálja ezt a kérdést a látogatások során, amelyekre javaslatok születtek, és hát a miniszter úr is elmondta, hogy az Egyesült Nemzeteknek kellene egy delegációt küldeni, és ami engem izgat, az az, hogy az alapkérdés az ugye a fogvatartottak jogaival kapcsolatos és itt nem arról van szó, hogy a börtönrendszer vagy a kotanai bíróságok megfelelnek a belső törvényeknek, hanem hogy az izraeli törvények megfelelnek-e a nemzetközi jog előírásainak. Szóval ez egy nagy kérdés, és ezzel nem tudunk itt foglalkozni, de talán az Emberi Jogi Bizottság ezt ismét napirendre tűzheti. Vannak nagyon komoly vádaskodások a nem kormányzati szervek részéről, az Adamír és a a Nemzetközi Gyermekvédelmi Szervezettől, hogy a gyermekeket is kínozzák. Hát erről hallottunk Izrael képviselőjétől is, tehát egy sokkal részletesebb válaszra, vitára lenne szükség erről a kérdésről, és ugye ezek a bizonyítékok ugye a fogvatartott gyerekekkel kapcsolatosan akik ott vannak az izraeli börtönökben, itt számos vádaskodás volt, de sok esetben elektrosokkal kínozták például ezeket a gyerekeket, ez egy nagyon komoly dolog. És nagyon komoly a felnőttek esetében is, hogyha így módon ő, kínozzák őket, de a gyermekek esetében ez, ez iszonyatos, úgyhogy meg kell nézni, hogy ez igaz vagy nem, tehát ezt egyértelműen vizsgálat tárgya kell, hogy legyen. És azt is gondolom, hogy a gyermekek katonai bíróság elé vitele is egy olyan kérdés, ami számomra, hát én Írországból érkezem, szóval és Észak-Írországban is nagyon súlyos helyzetekre került sor, de hát gyermekek az életben nem kerültek Írországban katonai bíróság elé. És hát ugye itt arról van szó, hogy azok a gyerekek, akik oda kerülnek, az kövek dobálásért történik mindez és nem azért, mert katonákat akartak elevenen megégetni, hanem köveket dobáltak most hat hónapra ítélik őket, és hát ezek a gyerekeket tehát sok esetben a, a, a vallás alapján ítélik el. Na most ezeknek a kérdéseknek utána kell járni, hogy ez így van, vagy nincs, úgyhogy nekünk ebben egy nagyon fontos szerepünk van, de az izraeli hatóságokhoz fordulok, hogy hagyják abba a gyerekek katonai bíróság elé hurcolását, és a gyermekek büntetése is egy érdekes kérdés. Szóval Szóval a vád sok esetben vagy a magánzárkába küldése a gyermeknek. Hát ezeket a kérdéseket is meg kell vizsgálni, hogy előfordulnak -e ilyen esetek, mert nagyon fontos ezeket alaposabban megnézni. Azt gondolom, hogy nagyon sok ellentmondás volt mindabban, amit hallottunk. Hallottuk az izraeli fél véleményét, ugye kizárólagosan a börtön feltételekről szólt, de nem arról, hogy milyen az egész fogva tartási folyamat, mi történik a katonai bíróságok előtt, úgyhogy ezeket sokkal közelebbről meg kell vizsgálni, és azzal fejezem be, hogy köszönetet mondok a korábbi elnök úrnak, hogy részt vett ezen a vitán. Köszönöm a palesztin miniszter úrnak, az izraeli képviselőnek, hogy sor kerülhetett erre a vitára, és megkezdődik ez a folyamat, amelynek keretében lényegesen közelebbről meg fogjuk vizsgálni ezeket a kérdéseket. Köszönöm. De Rossza úr, én a magam részéről is köszönetet szeretnék mondani önnek ezért a kiváló együttműködésért, és hát egyértelműen szükség van egy follow-upra. Feljegyeztük a különböző megjegyzéseket, javaslatokat, munkájukat, és nagyon nagy örömmel látom, hogy a bizottság, albizottság tagjai és a kollégák mind felhívták a figyelmet arra, hogy emberi jogi kérdésekkel foglalkozunk, emberi jogok megsértésével bárhol és bármikor forduljanak is azok elő. Ahogyan Andrekine asszony mondta, nagyon bölcsen mind a palesztin, mind az izraeli vendégek azért vannak itt, mert ugye ők is javítani szeretnének a helyzeten. Hát ennek jegyében köszönöm, és köszönöm a kollégáknak is az érdeklődést, akkor az ülésnek ezt a részét most lezárjuk, és következzen a következő napi rendi pont az arab világ észak-afrikai helyzet. Azt hiszem, hogy egy perc szünet talán tartható. So, colleagues, I, I propose that we, we uh, continue our meeting. Kollégák, azt javaslom, hogy folytassuk az ülést, és uh, mindenki foglaljon helyet, hogy uh, teljes mértékben koncentrálni tudjunk arra, hogy milyen kihatásai lesznek emberi szempontból az észak-afrikai történéseknek. Az emberi jogokat uh, tiszteletbe kell tartani, és nagyon örülök annak, hogy mi részesei vagyunk annak a monitorozói csoportnak, amely az észak-afrikai eseményeket követi. Buzek elnök úr, jó magam, és illetve Romero López kolléganő is ellátogat majd Tunéziában, Tunéziába, és részt veszünk egy szemináriumon, amelyet az Euromediterrán emberi jogi szervezet hoz létre. Egyiptomba is ellátogat majd egy delegáció, ha jól tudom, a hét végén ott lesz egy alkotmányos referendum, és néhányan aggályukat fejezték ki amiatt, hogy ezen az alkotmányos referendum nem volt ö, eléggé mutató Kevés időnk van, ezért szeretném megadni a szót Popovski úrnak az Európai Külügyi Szolgálat részéről, utána pedig lesznek még többi felszólalások is. Sajnos Zürichben ragadt a Human Rights Watch képviselője, ez megtörténik sajnos, ezért mindenképpen megtartjuk ezt a meghallgatást, annak más hozzászólók is, Richard Youngs, a Frida képviseletében, és erről a szervezetről egyre többet hallunk. Nagyon jó kutatási kapcsolataink vannak velük, és ezen kívül Aquanit Wokin, urat is meghívtuk, hogy vegyen részt ezekben a vitákban. Akkor meg is kezdjük most a vitát, mégpedig Popovski úr hozzászólásával, aki a külügyi szolgálat főtit, helyettese, főtitkár helyettese, és tudnunk kell azt, és tudjuk azt, hogy mennyire komoly az emberi jogi helyzet Líbiában a jelen pillanatban, és mindenképpen erről is szólni fogunk a vita során. Popovszki úr szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, és köszönöm szépen azt, hogy meghívtak ide erre a vitára, amely nagyon is időszerű. Azzal szeretném kezdeni, hogy eh, az észak-afrikai jázmin forradalmak eh, mindannyian, mindannyiunkat megleptek, senki nem várt ilyenfajta eseményt, hogy csak összehasonlítást adjak, például 20 évvel ezelőtt sem jelezték előre azt, hogy a Szovjetunió össze fog omlani. Természetesen figyelembe kell venni azt, hogy itt eh, a emberi jogok a demokráciát követelnek, és tudnunk kell azt, hogy mi az arab világ politikai valósága, ez változóban van jelenleg, és az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a különböző kormányoknak abban, hogy demokratikus változás következzen be. Az elmúlt pénteken is ezzel foglalkozott a, az Európai Tanács ülése. Nagyon sérülékeny a helyzet, főként Líbiában, ahol tovább folytatódnak a harcok, Tunéziában és Egyiptomban. Már egy átmeneti folyamat indult meg, de még mindig nem megjósolható ennek az eredménye. Ezeknek az országoknak nagy alkotmányos reformokat kell végrehajtaniuk, és meg kell határozniuk azt, hogy milyen politikai rendszert választanak. A bevonás, a civil társadalom bevonás, az emberi jogok figyelembe tartása fontos eleme a sikernek. Az Európai Unió szempontjából nagyon fontos az, hogy megmutassuk, hogy mennyire szeretnénk azt, hogyha tényleg maguknak éreznék az emberek ezt a forradalmat. A forradalmak alulról felfele építkező folyamatok voltak. A Twitter generáció indította ezt el, senki más, és ezt figyelembe kell venni, ezt tiszteletben kell tartani. Ez nagyon fontos ezen országok demokratikus átmenete szempontjából. Nagyon fontos, hogy ez az átmenet valóban az országból belülről induljon ki. Proaktívnak kell lennünk, és részt kell vennünk, jelen kell lennünk ott. Az Európai Unió eddig hogyan reagált? A rövid reagálás az volt, hogy humanitárius segítségnyújtást ajánlottunk, számos eszközt alkalmaztunk 30 millió eurót, folyósítottunk humanitárius segítségre Líbiában, 47 millió Tunéziában, ezt a demokratikus átalakulás nevében különítettük el, Egyiptomba is adtunk segítséget, de természetesen ezek rövid távú támogatások voltak. Politikai szinten a főképviselő, az alelnök többször elítélte az erőszak alkalmazását a békés tüntetők, újságírók és emberi aktivisták ellen, és a külügyi tanács, illetve az Európai Tanács is elítélte e, ezt. Ezen kívül magas szintű tisztviselőket küldtünk Tunéziába és Líbiába, Tripoliba és Bengáziba is küldtünk tisztviselőket, hogy jobb képet kapjunk a helyzetről, az Európai Parlament delegációja is Egyiptomba, Tunéziába ö, utazott, a főképviselő is eljállatogatott Tunéziában, Egyiptomban kétszer járt, Egyiptomból pont most éjszaka tért vissza, és a G8 külügyminisztereket találkozott tegnap Párizsban a főképviselő. Az Európai Unió számos korlátozó intézkedést foganatosított számos líbiai állampolgár eh, ellen emberi jogi tanács, az emberi jogi tanács és az ENSZ eh, biztonsági eh, tanácsa is fellépett, az Európai Unió pedig nagyon proaktív volt ezen a területen. Mik lesznek a következő lépéseink? A A főképviselő kezdeményezésére az Európai Bizottság egy közleményt fogadott el, amelynek során megvizsgáltuk különböző módjait annak, hogy hogyan tudnánk támogatni a demokratikus átalakulást a régióban, és hogyan tudnánk még többet tenni, hogyan tudnánk levonni a, a tanulságokat az elmúlt időszakból. Nagyon sok mindent tettünk annak érdekében, hogy az emberi jogokat elősegítsük a régióban, de ez még nem volt teljes mértékben optimális, finoman szava, és ezért a megfelelő tanulságot ebből le kell vonni. Az előkészített az múlt héten elfogadott dokumentumból, és a kitűnik, amelyet megmutatott egyébként az Európai Tanács is, hogy számos elképzelést fogalmaztunk meg. Azt szeretnénk, hogyha még jobban együtt tudnánk működni a civil társadalommal, ez van egy külön eszközünk is, amelyel a delegációnk sokkal proaktívabban tudna fellépni a helyi szinten. Ezen kívül újfajta feltételekre is szükség van. Ezt egyértelműen támogatta az Európai Tanács is. A külügyminiszterek megvitatták ezt kétszer az elmúlt napokban. Az egyik miniszter Ter azt mondta, hogy intelligens fettekre van szükség. Egy megfelelő, meg kell változtatni a megközelítésünket, és már előre kommunikálni kell az új kormányokkal azt, hogy készek vagyunk sokat tenni, de kitartunk az értékeink mellett, és ezt előre le kell szögeznünk. A segítségnyújtásunkat különböző formában mobilizáljuk az adott országokban. Specifikus, mérhető benchmarkokat fogunk bevezetni a reformok mérésére. Az, ezek az országok mindenképpen átmeneti segítségnyújtást igényelnek. Nagyon sok tapasztalatunk van Európában, nem csak Közép- és Közép-Kelet-Európában, hanem itt már egy halmozott tapasztalatról van szó az Európai Unióban, amelyet felkínálhatunk a földközi tenger térségében élő szomszédainknak, hogyha erre szükségük van. Tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha átmeneti időszakon kell átmenni, és ennek során nagyon fontosak az emberi jogok. Ide kötődik számos kérdés, például az átmeneti igazságszolgáltatás kérdése. Ezt láthattuk Latin Amerikában, Közép-Európában, Dél-Afrikában is. Ez elkerülhetetlen, mivel most hajtják végre az igazságszolgáltatás reformját, új alkotmányt fogadnak el, teljesen új lesz a biztonsági szektor. Itt egyértelmű segítséget tudnánk nyújtani, hiszen a világ különböző táján már segítettünk ebben, segítettünk abban, hogy a szakértőket mobilizáljuk, de természetesen úgy tesszük ezt, hogy megfeleljünk a helyi lakosság igényeinek. Tehát pontosan erre gondoltunk akkor, amikor egy új partnerséget ajánlottunk a demokrácia és megosztott jólét számára a földközi tenger térségében. Persze levontuk a tanulságot a kialakuló helyzetből, és ezeket már bele is illesztettük a politikai dokumentumokba, amely a az európai szomszédsági politika áttekintése lesz. Belsőleg már erről beszéltünk, de mind Füle biztos, mind pedig a főképviselő úgy gondolják, hogy több időre van szükség ahhoz, hogy teljes mértékben konzisztensek legyenek az üzeneteink a földközi tenger déli térségéről szóló dokumentumokkal. Tehát egyetemnek a kihívások, és a déli szomszédsági politika sokkal nagyobb, és nem csak emberi jogokról és demokráciáról beszélünk, Kathy Ashton már összefoglalta ezt úgyhogy itt három dologról van szó, a piacról, a mobilitásról, és a harmadikat csalás elfelejtettem, és pénz, igen, ez volt pénz, a pénz volt az, amiről beszélt, és természetesen az emberi jogok és a demokrácia dimenziója az alap, és ez lesz az alapja annak, amit tenni fogunk, a déli szomszédság irányába. Mm, természetesen a saját kudarcainkat is be, bemerjük magunknak vallani, és le, levonjuk a tanulságokat. Tudom, hogy nagyon nagyok az elvárások velünk szemben, és tudom, hogy az Európai Parlament továbbra is segítséget fog nyújtani ezen országok parlamentjeinek abban, hogy, hogy, hogy kifejleszték saját tapasztalataikat. Köszönöm szépen, Popovski. Köszönöm, Popovski úr. Tudom, hogy egy másik bizottság várja a Védelmi a Bizottság 11.30-kor, úgyhogy azt javaslom, hogyha a kollégák közvetlenül kérdést szeretnének feltenni a külügyi szolgálat képviselőjének, azt tegyék meg most, és hát új megközelítéseket említett a ö, civil társadalmi szervezetek és a különböző feltételek kérdése, az a szakértelem, amivel az Európai Unió rendelkezik ebben a nagyon ö, fontos kérdésben, mint az igazságügy átalakítása és átmeneti igazságszolgáltatás. Úgyhogy ö, az európai ö, szomszédságpolitika kezdeményezés, annak a felülvizsgálata április 28-án kerül ez majd napirendre, jó lenne, ha korábban történne, de ha a kollégák kérdezni szeretnének, akkor most tehetik meg Lokviller asszony, Popovski ő, tehát Lokviller úr, Howitt és Verzsia asszony és Latford ő, báronő jelentkeztek. Köszönöm szépen, mondja Lochbiller asszony, és köszönöm szépen a helyzet leírását, és hát ez az, ami írásban is rendelkezésünkre áll a mai dossziéban, amit megkaptunk. Én ezt elolvastam, de néhány kérdésem lenne, amit szeretnék feltenni, hogy még jobban pontosítsuk az elhangzottakat. A jelentésben egy új partnerségről, mobilitási partnerségről beszél, és mint mondta, ez a hogy is mondjam, nem igazán volt optimális a kapcsolatrendszer, és a határok zárva voltak, és hát a menekültek nem tudtak Európába jönni. Na most nem egészen világos, hogy mostan ez hogyan jelenik meg, mennyire sikerült ezt megvitatni ezen a hét végén, ha jól tudom, akkor ezt kedden kellett volna a bizottság elé vinni, és nem tudom, hogy meddig jutottak, hogy abban, hogy kialakítsanak egy sokkal rugalmasabb vízumrendszert. Tudom, hogy ez politikailag nagyon nagyon ellentmondásos és vitatárgya a Frontex-kel kapcsolatos a kérdés, ugye ez február 20-án indult egy program, most nem tudom, hogy van-e valamilyen változás, hogy mi történt és milyen beszámolók születtek. Még nem döntöttünk persze a Frontex új mandátumáról, amely ugye most a Libe Bizottságban képezi vitatárgyát, de azt hiszem, hogy Malmström asszony ajánlása az volt, hogy a Frontexnek rendszeresen be kell számolni tudnia arról, hogy mit teljesít, és hogy ez összeegyeztethető-e az emberi jogi normákkal. És ebben a jelentésben, ami itt olvasható a mi dossziénkban, azt mondják, hogy együtt kívánnak működni abban, hogy javuljon a civil társadalom. Tehát amit elmondanak, ez nem lehet kritika tárgya, csak konkrétabbnak, specifikusabbnak kell lennie, és nem találok hivatkozást arra, hogy az azok a módszerek és projektek, amelyeket ö, finanszírozunk, ezek inkább csak a stabilitásra ö, összpontosítanak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges dokumentum. Elmondta, hogy látják, hogy a nők különleges figyelmet kapnak, amennyire mi hallottuk, a kairói NGO kezdeményezés kritizálta az alkotmánytervezetet, nőszervezetek is ezt tették, és az alkotmányozással foglalkozó bizottságban egy nő sincs, legalábbis két hete még nem volt, úgyhogy nem tudom, hogy ezt Eston Baron felvetette egyiptomi látogatása során. Az UNHCR kéri a tagállamokat, a nemzetközi közösséget és az EU-t, hogy segítsen egy nagyon sérülékeny csoporton azoknak a kimenekítésén, akiknek nincs hazájuk, és mint Szomália vagy Eritrea esetében, ugye, akik nem törődnek az emberekkel. Ez 8-9 ezer menekültről lehet szó, szegények, nincs hazájuk, és ráadásul a fizikai üldözésnek kívánnak téve, ott vannak Kadafinak a katonái, és azt lenne jó tudni, hogy az Európai Unió és a tagállamok mit tudnak itt tenni. Nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül fontos kérdést, és hát Popovski úrnak is kell hagyni még néhány ö, percet, úgyhogy most Howitt úrnak adom meg a szót, kérem röviden. Nagyon szépen köszönöm elnök asszony Popovski úr ö, felvezetését ö, üdvözlöm, és hát egy nagyon informatív kérdés volt és a külügyi bizottság delegációja is részt vett ebben, illetve foglalkozott ezzel az ügyel, és én a magam részéről nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a kérdéseket ismét vizsgáljuk meg, úgyhogy remélem, hogy ez a hozzáállás megmarad a külügyi szolgálat részéről. A kérdéseim három a következő először is. Lehetne hallani néhány szót, a, arról, hogy a pénteki rendkívüli tanács nem tudott semmit konkrét javaslatot kidolgozni. És itt nem csak a repülési tilalom kérdésével kapcsolatos, hanem hogy egyáltalán az Európai Unió hogyan tekint a líbiai helyzetre, és hogy volt-e egység a tanácson belül ebben a kérdésben, mi az, amit képviselni tud a fő képviselő asszony. A második dolog, ahogyan hallottuk, én az egyik tag vagyok, aki elmegy Egyiptomba a hétvégén a népszavazással kapcsolatban. Szeretnék hallani néhány szót Popovski úrtól arról, hogy ezek az alkotmányos változások, amelyeket javasolnak, hogyan alakulnak, és hogy ez mennyiben tudja a demokratikus átalakítást elősegíteni. És végül pedig ugyanebben a szellemben, ahogy Lokpiller asszony is kérdezte, egyetértek mindazzal, amit Poropovszki úr elmondott a arról, hogy milyen szerepet kell vállalni, de ugye volt eddig is szerepvállalás, és Mennyire volt ez gyümölcsöző? És mi beszéltünk emberi jogi, jobbigvédő csoportokkal korábban is Egyiptomban. Na most a nehézségek abban állnak, hogyha azt mondjuk, hogy jobbnak kell lenniük. Szóval ami itt felmerül, az a hitelesség kérdése. És mi sikert szeretnénk, de azt szeretném tudni, hogy Propovski úr hogyan ítéli meg ezt a kérdést. Én magam is nagyon gyakran szembesülök ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen a három kérdést, és akkor most Latford bárónői a szó. Igen, én is szeretném felvetni a munkaerő mobilitás kérdését és a mezőgazdasági export kérdését, ugyanis egy oldalon a demokrácia támogatása, az emberi jogok támogatása a fő kérdés Észak-Afrikában. Politikailag azonban, ahogyan ezt már hallottuk, ez egy nagyon nehéz összetett ügy, ugyanis itt egy partnerségről van szó, olyan partnerségről, amely a demokrácia, a fejlődés céljait kell, hogy szolgálja, de hát akkor ö, itt ben kell foglalni azokat az elvárásokat is, amelyek ö, részét ö, képezik ennek a, a, folyamatnak, ennek a fejlődési folyamatnak, ugye a ö, legális migráció és az export termékek kérdése is felmerül ugyanígy A bizottság, illetve a külügyi szolgálat mit javasol a vagy a bizottság hogyan próbálják áthidalni a politikai ellenállást az Európai Unióban? ezeket a kis látókörű, szűk látókörű megközelítéseket, de van ilyen, amikor sokkal nagyobb lehetőségek merülhetnek fel később, mind a munkaerő, mind pedig a különböző exportügyletek területén. Mert akkor, hogyha nem tesszük meg ezeket az erőfeszítéseket, akkor az egész csak olyan félmegoldás. Nagy a nyomás, persze, és itt van ugye Észak-Afrikában a, a foglalkoztatási probléma, munkanélküliség, úgyhogy itt nem csak, nem csak arról van szó, hogy az emberi jogokat érvényesíteni kell, hanem a gazdasági lehetőségekkel is foglalkozni kell. És egy őszinte, világos választ kell adni mindenre. Igen, köszönöm szépen a kérdést, mondja az elnök asszony, Verzsió asszony, és aztán néhány percre majd Popovski úr, ha még itt tud maradni velünk addig. Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony, én nagyon rövid leszek a kérdésemmel, csatlakozom az előttem szólókhoz. Mindenek előtt azzal kapcsolatban, amit Lockpiller asszony mondott, arra vonatkozóan, hogy a nők milyen helyzetben vannak Egyiptomban Elhangzott már, hol, hogy túlságosan gyorsan ment minden, és hogy az egyiptomiak túlságosan gyorsan léptek, és ez vezetett problémákhoz. Hallottuk, hogy Líbiával kapcsolatban milyen döntésekre lenne szükség, és azután felmerült az a kérdés is, hogy mennyiben kellene kitérni arra, hogy egy más gazdasági megközelítést kell kialakítani. Szükség van -e erre? Mennyi időre van szükség ahhoz, hogy ezt kialakítsuk? Mi azonban úgy gondolom, hogy meg a súlypontot most a demokratikus változásokra és az emberi jogokra kell helyeznünk. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy egy migrációs hullám előtt állunk. Meg kell nézni a pontos számokat mielőtt erről beszélünk, folyton ö, hallunk arról, hogy ilyen ö, hatalmas migrációs hullám vár itt az ajtónk előtt. Meg kell nézni, hogy ez hogy alakul, mert hogy ugye eddig tilos volt az emigráció, és most megindul az áradat a szabadság felé. Nem tudom, hogy így van-e. És mit jelent ez az intelligens kondicionalitás, a jó feltételek meghatározása? Szóval nem kellene itt a lovakat hátulról befogni. Nagyon sok mindent hallottuk, hallottuk már Eston asszonyt is, aki ugye a parlamentben is nyilatkozott, és ő folyton hangsúlyozta, hogy piac, piac, piac az újságban, és azt olvastam, hogy Mindenekelőtt a Tunéziában folytatott megbeszélések során a tunéziai féltől azt várják el, hogy további lépéseket tegyen, annak érdekében, hogy nagyobb legyen a gazdasági liberalizáció, a privatizáció. Tehát még nem ismerjük az eredményeit mindennek, és azt gondoljuk, hogy nagyon óvatosan kell eh, ezekkel a szavakkal bánni, mielőtt eh, eh, ítéletet alkotunk. Itt most a népnek kell dönteni, ugye demokrációról van szó, és majd utána lehet a gazdasági kérdések felé fordulni, noha ezek rendkívül fontos kérdések, de nem szabad elfelejteni, hogy ezek a felkelések szociális elégedetlenségre vezethetők vissza. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor Popovski úr remélem, hogy hallotta, és három percben kérem, hogy válaszoljon Popovski úr. Nagyon szépen köszönöm, mindent megteszek. Jó sok kérdést kaptam, amelyre reagálnom kell. Először is a mobilitás kérdése. Természetesen ez ugyanolyan érzékeny kérdés, mint a többi, meg a piaci hozzáférés. Ez napirenden van jelenleg is, és a igazságügyi és belügyminiszterek is meg fogják ezt ma vitatni, ha nem tévedek Úgyhogy e, közös álláspontra van szükség, és nem kényszeríthetjük a tagállamokat arra, hogy liberalizálják a vízumpolitikájukat. Ez egy kollektív erőfeszítés, és lesz egy közvetlen follow, ez a follow apja a múlt pénteki Európai Tanács ülésnek, és hát a vita még csak éppen, hogy megkezdődött. És a Frontex kérdését illetően a részletekről nem tudok beszámolni, mert de magammal viszem a kérdést, és meg fogom nézni az ügyet, és aztán majd bilaterálisan választ fogok adni. Nem szeretném a kérdést elhárítani, de nincs még elég háttérinformációm ahhoz, hogy megválaszoljam. A a civil társadalom társ, támogatását illetően a lehetőségre rendelkezésre álló eszközöket már mobilizáltuk, a stabilitási eszközt, amennyiben erre mód van, de mi azt szeretnénk, hogy előbb az igényeket lássuk, és hallgassuk meg a partnereinket, és amikor Keti Ashton Egyiptomba ment, vasárnap este, akkor az ő szándéka tulajdonképpen az volt, hogy kifejezésre jutassa azt az ajánlatunkat, hogy segítünk a demokratikus reformokban, és megtudjuk a hatóságoktól, hogy hogyan tudunk segíteni. Mi aztán arról döntöttünk közben, és volt egy határozott kérdés, kérés Egyiptom részéről, hogy a delegációnk Egyiptomban egy csomagot állít össze, körülbelül 70 millió milliós euró összegben, amely 2011. júliusáig eh, áll rendelkezésre. Ez egy nagyon gyors reakció a civil társadalom és a nem kormányzati szervek megtámogatására az átmenet elősegítését illetően. Nagyon figyelünk a parlamentre, a nők jogaira, a szabadság, a média és a sajtószabadság elősegítésére. Tehát ez szerepel most napirenden. Ez az, ami a közvetlen cselekvések, lépések körébe tartozik. Mint tudják, a viták a repülésmentes zónákról, és hogyan reagál a nemzetközi közösség. Ez a vita ez tart. Ugye mi a NATO tagjai vagyunk, az ENSZ biztonsági tanácsban, mindenütt ez a kérdés szerepel napirenden, és hát ugye konszenzus van, hogy ahhoz, hogy katonai akciót tudjunk indítani, ahhoz egy világos mandátumra van szükség az ENSZ biztonsági tanácsától, és természetesen egy aktív részvételre az ottani országokból. Ezt a NATO védelmi miniszterei is elmondták, amikor a múlt héten találkoztak, és az Európai Tanács is megfogalmazta. Tehát természetesen a tervezés az folyik, de hát jelenleg nem látom a jelét annak, hogy itt egy világos, egyértelmű határozat születik és ez nem csak az Európai Unió kérdése, mi is benne vagyunk nyilvánvalóan, de nem egyedül. Ami pedig az alkotmány módosításokat illeti, nem volt közvetlen, feed, nem hallottam Keti Estontól közvetlenül, hogy mit hallott, de, de most azért ment, hogy meghallgassa az ottani hatóságokat, hogy mondják el, hogy mi az, amit tenni szándékoznak, és mi persze látjuk, hogy milyen sok hiányosság van a, a, a kihívás az az, hogy mi semmit nem akarunk rájuk kényszeríteni. Mi elmondjuk ugyan, amit akarunk, és megtesszük, amit, amit tudunk, de hát a legkülönböző szempontból kell ezt megvizsgálni, és mi nem akarunk tényleg semmit rá kényszeríteni ezekre az országokra. A feltételek kérdése is, hogy jó, okos feltételek szülessenek, ugye ezt is hallottuk. Hát mi, amit mi elmondtunk, ezt különböző módon fogalmaztuk meg a közleményben, hogy mi a többet, azt többért adunk. Mi szeretnénk a, arra használni ezt a segélyt, hogy elősegítsük a változásokat, a reformot. És nem akarjuk senkinek itt csavarni a karját, nyilvánvalóan. Nyitott, nyílt párbeszédre van szükség, nem elkerülve a nehéz kérdéseket sem. Ugyanis a múltban ez volt az egyik hibánk, hogy valahogy a bizonyos kérdéseket, bizonyos területeket egyszerűen nem vettünk figyelembe figyelembe. Ugye jól működtek ezek a feltételek például a múltban a bővítés során. Miért ne működne ez a szomszédságban, ezen a régióban, még akkor is, hogyha sok minden különböző. Ami pedig a piaci hozzáférést illeti mm, itt ezeknek az országoknak és a, a ez nagyon érzékeny terület a mezőgazdaság, az, amit dominál ezekben a régiókban. Tehát nagyon komoly leckét kell nekünk is elvégezni az Európai Tanács követően. Hallottunk arról, hogy folyamatosan folyik a vita liberalizációról és egyéb piaci reformokról, ez része a folyamatnak. Látni kell Líbia esetében, hogy még mindig arról beszélünk, hogy milyen státuszt élveznek ezek az országok. Jobb státuszt, ugye, a társulási egyezményekkel. És a Jászmin forradalom Afrikában még folyik, tehát még nem és azóta is folynak ezek a tárgyalások Tunéziával különösen de azonban alkalmazkodni kell az új realitásokhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Popovski úr, és amennyire látom, a legtöbb kérdésre sikerült választ kapni, és megvolt az ígéret, hogy a menekültek kérdésére és a mobilitásra majd visszatér még a külügyi szolgálat képviselője. Riasztó a helyzet Líbiában, és hát itt is folyamatosan oda kell figyelnünk és szeretném az ALDE csoport elnökét idézni, aki azt mondta tegnap, hogy nehogy egy második Srebrenica tanúi legyünk, és éppen ezért nagyon oda kell figyelni. Meg kell akadályozni ezt a rengeteg emberi szenvedést, úgyhogy nyitott szemmel kell figyelni ezeket a kérdéseket. Köszönöm, Popovski úr, és hát akkor most elengedem önt a következő albizottság ülésére, a Védelmi Albizottságba, és mielőtt a többi tiszteletre méltó vendégünkhöz fordulok, szeretném üdvözölni a Fülöp-szigetek rendőri vezetőjét körünkben. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a rendőrség érdeklődést mutat a, a az emberi jogok kérdése iránt. Ez egy nagyon fontos kérdés, úgyhogy köszönöm, hogy eljött hozzánk, és örömmel látom, hogy az ASEAN kormányközi emberjogi csoport vezetője is elkísérte önt, Jamin úr. Biztosíthatom önöket, hogy nagy figyelmet szentelünk a, az emberi jogi mechanizmusoknak a régióban, és járt ott egy delegáció, és áprilisban pedig itt várunk egy delegációt. Köszönjük, hogy eljöttek, és hát sok szerencsét a brüsszeli programjukhoz. És akkor most Nagy örömmel köszöntjük a többi vendégünket és előadónkat az arab világbeli helyzettel kapcsolatban. Nem említettem, hogy Grenie asszony is itt van az Euró-Mediterrán jogi hálózattól közünk, körünkben, és nem tudom, hogy ugye először Jánz úrnak adjuk meg a szót, aki a Friday Think Tank agytrözt képviselője. És utána pedig a külügyi tanács, majd Grenier asszony. Úgyhogy Jánz úr, először az ön megfigyeléseit várjuk, és hát természetesen hozzászólhat ahhoz is, amit Popovski úrtól hallott. Köszönöm szépen, megköszönöm a meghívást. A parlament eh, nemrégiben megbeszélte azt, hogy Líbiával kapcsolatban milyen azonnal intézkedésekre van szükség, úgyhogy most próbálok eh, egy lépés távolságot tartani, és inkább a középtávú regionális EU stratégiával szeretnék foglalkozni. Az első gyakorlati tanácsom az lenne, hogy a régió nehéz eseteit ne hagyjuk figyelmen kívül. Nagyon sok pozitív politikai változást tapasztalhattunk, illetve potenciált is láthattunk az elmúlt hetekben, de azt nem mondhatnám, hogy egy mindent elsőprő demokratikus hullámot láthatnánk a teljes régióban. Továbbra is eh, negatív politikai trendeket is eh, láthatunk Tunéziában és Egyiptomban tényleg vannak pozitív fejlemények, de meg kell nézni, továbbra is figyelmelemmel kell kísérni az emberi jogi helyzetet, illetve vannak nehezebb esetek is, bonyolultabb esetek is. Figyeljünk oda a Szaudarábiára például, vagy Szíriára, ahol a dolgok nem megfelelően pozitívan alakulnak jó lenne, hogyha nem távolodnának el a régióra vonatkozó szakpolitikánk. Nagyon fontos tanulság az, hogyha a legnehezebbnek mutatkozó helyzetekben egy kis fénysugár jelenik meg, akkor ez nagyon hamar eltűnhet. Nem feltétlenül következik be mindenhol a demokratizálódás, ez vissza is fordulhat, és néha az, a pici ö, alkalmakat is meg kell ragadni, és ha ezt nem tesszük meg, akkor sokszor elmérgesedhet a helyzet. Második javaslatom. Álljunk ellen a kísértésnek, és a kis kozmetikai reformoknak álljunk ellen, ne fogadjuk el ezeket, a túlságosan kisléptékű reformokat. Nagyon sok olyan rezsim van közel-keleten, amelyek kisléptékű reformokat helyeztek előtérbe. Emberi jogi szempontból ez nagyon kicsi előrelépést jelent, hogyha mindezek nem politikai reformok kontextusában helyezkednek el, és valószínűleg nagyon rövid életű reformok lennének ezek. Amikor az európai kormányok azt mondják, hogy el kell kötelezni magunkat a politikai reformok érdekében, és utána azt mondják, hogy Bahrain, Kuwait, Jordánia és Marokkó már demokratizálódtak, hát ez elég komoly csalódásra ad okot, ezt meg lehet kérdőjelezni, hogy valóban erre van a szükség, ebbe az irányba kell elmenni. Harmadik dolog, pozitív feltételrendszer. Egyetértek Popovski úrral, ez egy nagyon hasznos politikai eszköz, de hogyha ez lesz a fő irányelvünk az arab területen, akkor fontos, hogy rendszeresen, konzekvensen alkalmazzuk. Tehát a pozitív feltételrendszer a keleti partnerség hivatalos fő eleme, de arra nem volt elegendő, hogy az emberi jogi helyzet romlását megelőzzük Azerbajdzsánban, Ukrajnában, Sörményországban. Úgyhogy mindenképpen a következetességre hívnám fel a figyelmet. Negyedik dolog. Az emberi jogok helyzetének javulása az intézményekről szól, intézményrendszerről, nem a személyek helyzetéről. Az európai szponzorok mindig emberi jogi aktivistákra, reformerekre hívják fel a figyelmet, de ennél sokkal fontosabb az intézményrendszer szerepének hangsúlyozása. Azt hiszem, hogy az átalakulások történetéből e, erre a tanúságra már rádöbbentünk, de de font, fontos az, hogy ne csak egyes személyeket támogassunk. Nagyon fontos dolog, hogy bizonyos frakciók között megfelelően támogassuk az egyes feleket, de ennél talán fontosabb az, hogy az emberi jogok kérdését karoljuk fel hosszú távon is. Ötödik dolog, figyeljünk oda a katonaságra. Ők nem biztosítják a demokratikus átmenetet. Még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy a fegyveres erők fontos szerepet játszanak abban, hogy figyelemmel kísérjék, tereljék az átmenetet, még akkor is fontos az, hogy az emberi, jog is, emberi jogok felkarolása is megvalósuljon. Az EU, illetve az nemzetközi közösség odafigyelt erre Pakisztánban például, és ez mindenképpen hozzásegít a konszolidációhoz. Hatodik dolog, választások támogatása. Az EU ezen a téren elég jól reagál, elég gyorsan, de nem elég azt mondani, hogy majd segítünk a választások megszervezésében. Sokkal jobb teljesítményre van szükség ezen a téren. Nem csak technikai segítség nyújtásra van szükség a választások előtt, a teljes választási folyamatot nyomon kell követni, és politikai szempontokat is meg kell valósítani. Főként az Emberi Jogi Albizottságnak fontos az, hogy a hagyományos emberi jogi támogatást, illetve a hagyományos választási támogatást valahogyan kombináljuk. Sokszor ez a két dimenzió, vagy ez a két aspektus inkább vetélkedik egymáshoz, pedig, egymással pedig sokkal fontosabb lenne, hogy kiegészítsék egymást. Ötöd, vagy a következő dolog. Ne feledkezzünk el a pártokról. Popovski úr említette, hogy nagy a kísértés, hogy csak a civil társadalomra figyeljünk. Ez persze nagyon fontos, de akik a demokráciát támogatják, az ilyen szponzorok vagy donorok, sokszor elfeledkeznek a, a pártokról, és ez fontos a közel-keleten is, ahol a spontán civil mozgalmak nőttek ki a semmiből. Fontos, hogy itt egy sokkal stabilabb pártrendszer, vagy több pártrendszer valósulja meg nyolcadik dolog. Van itt egy nagyon nehéz kérdés az emberi jogi EU szakpolitikában. A hagyományos közel-keleti struktúrák kérdése. Líbiában a törzsi szerkezetek még mindig nagyon fontosak. Ezek nagyon tartós szerkezetek. A személyes identitás szempontjából fontos ez, főként akkor, amikor az állami struktúra összeomlik. Tehát a hagyományos társadalom szerkezet lehet, hogy nem felel meg mindenben az emberi jogi elvárásoknak, de mindenképpen hosszú távú megoldásra van szükség, úgyhogy megkerüljük tehát nem képzelhető az a megoldás, hogy megkerüljük ezt a, ezt a rendszert, azt kéne megtennünk, hogy, vagy azt kéne tennünk, hogy a mi feltételrendszerünket változtassuk meg. Kilencedik dolog. Saját átmeneti tapasztalataink megosztása. Ez persze nagyon fontos, de ezt ne védjük túlzásból. Kutatásaink azt mutatják, hogy sokszor a civil szervezetek megelégelik azt, amikor az európaiak kioktatják őket mindenféle ködös átmenet politikáról. Nem erre van szükségük, hanem arra, hogy arra van szükség, hogy sokkal inkább a helyi viszonyokra vonatkoztassanak. Tehát aztán még egy dolog. Ne feledkezzünk el a kőolaj és földgáz szektorról. Az Emberi Jogi Szakbizottság számára ez egy érintőleges kérdés valószínűleg, de ne feledkezzünk el erről. Ha az arab államok politikáját és gazdaságát nem próbáljuk reformálni, akkor az emberi jogi helyzet sem, változik. A kőolaj és földgázi ipar reformja nélkül valószínűleg hosszú távra is befagyasztjuk az emberi jogi kérdések javulásának esélyét. A kihívás tehát nem csak az, hogy az emberi jogi aktivistákat támogatjuk, támogassuk, hanem hogy intézményi szabályokat változtassunk meg, amelyek értelmében a politikai ele, elit az átmenet időszok- időszakában nem államosíthatja újra a gazdaságot. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadását. Anthony Walkin szeretném felkérni a külügyi kapcsolatok részére, hogy beszéljen erről a kérdésről. Ön a transzatlanti kapcsolatokkal is foglalkozott, és tudom, hogy ezt nagyra becsülték. Szeretném megkérdezni, hogy ön hogyan értékeli jelenlegi helyzetet. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm azt, hogy meghívtak a mai ülésükre. Amit el fogok mondani, az tulajdonképpen nagyrészt ismétlése lesz annak, amit Richard is elmondott. Az első dolog az az, hogy nagyon fontos pillanat előtt állunk, az emberi jogok, a reformok valóban előtérbe eh, kerülnek. A tagállamok, az Európai Unió is eh, felismerte azt, hogy nem megfelelően foglalkoztunk ebben a térségben az emberi jogokkal, a politikai reformmal, és most pedig egy jó alkalom kínálkozik eh, erre, hiszen meg lehet próbálni egy olyan külpolitikát kialakítani, amely ezeket a kérdéseket komolyan kezeli, tehát be kell illeszteni ezt az általános Európai Unió külügyi politikájába, és nem egy külön emberi jogi politikát kell folytatnunk, hiszen ez nem is eléri a céljainkat. És szeretnék megkülönböztetni három helyzet között, amelyet láthatunk a régióban. Vannak olyan országok, amelyek már szakítottak egyeteműen a múlttal, és elindultak a demokrácia irányába, Tunéziáról és Egyiptomról van szó ebben az esetben. Másodszorban vannak olyan országok, ahol már valami történik, de nem igazán indultak még el az átmenet irányába, például Líbia, és harmadik sorban pedig a régió többi része, ahol az átmenet egyáltalán még nem valósult meg, de a politik, ezek a kérdések már mégis napirendre kerültek. Nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy itt valóban arra van szó, hogy az emberek maguknak követelték a nemzet sorsának ez a, legjobb példa erre. Meglepődtünk azon, hogy a forradalmi rendület egy korrigáló mechanizmus alakult át, de nem tudjuk, hogyan fog ez még alakulni, de mindenképpen bátorítók az események. Az Európai Unió számos területen támogatja ezt a folyamatot, a kollégám már ezt részletesen elmesélte. Úgy vélem, hogy amit Richard említett, vagy az intézmények képítése például nagyon fontos pont, és arra kell koncentrálnunk, hogy helyreálljon a jogállamiság, az igazságszolgáltatások, kell koncentrálni a politikai pártokra. Ezek olyan területek, ahol valóban információt szeretnének az ott élő emberek, az átmeneti igazságszolgáltatás is egy olyan terület, ahol valóban szeretnének eh, tapasztalatokat hallani, információt hallani. A biztonság kérdése, például a rendőrség megreformálásának kérdése ugyancsak nagyon kritikus pont például Tunéziában. Itt ez sokkal problematikusabb volt a rendőrség kérdése, mint a katonaság kérdése. Itt van még a gazdasági kérdés is, amely igazából magához a felkeléshez vezetett. Nagyon fontos befektetéseket, eszközölni, gazdasági lehetőségeket kínálni ezeknek az országoknak, hiszen valamilyen eredményt is fel kell mutatni majd az ott élőknek. Azok a gondok, amelyek a felkeléshez vezettek, azok politikai, gazdasági okok voltak, és a demokratikus eh, rezsimnek mindkét eh, problémára választ kell adniuk. Tunéziában erre nem annyira koncentráltak talán, mint a többi országban, de úgy vélem, hogy Tunézia valóban modellként szolgálhat majd a régió többi országa számára. A kritikus pillanat előtt álló országok esetében ugyanazt tudom elmondani, amit Richard is elmondott. Líbiában is döntő pillanat előtt állunk, nagyon sokig le volt zárva az ország nagyon fontos az, hogy az Európai Unió képes legyen előre mozdulni, amilyen gyorsan csak lehet, megvizsgálja a helyzetet, megnéz, hogy milyen befolyással lehet a döntő pillanatban, és hogyan tudna támogatni a reformokat. Összességében Tunézia és Egyiptom esetében kicsit lassan reagáltunk. Líbia esetében a helyzet rendkívül nehéz. A kritikus kérdés most az az, hogy hogy legyen -e egy no-fly zone, tehát, és hogy mi történjen akkor, hogyha a rezsim hadseregei elnyomják a felkelőket és Bengázig nyomulnak, mit történik akkor. Úgy vélem, hogy el kell gondolkodnunk ezen a kérdésen is, amelynek óriási következményei lehetnek a a civil társadalomra, sokan elhagyhatják az országot. Tehát nem csak azon kell gondolkodnunk, hogy most lehetjük a légközlekedést ott, vagy hogy hogyan tudnánk megállítani egy, ezt a helyzetet. Tehát nagyon nehéz a helyzet, és látom, hogy itt egy kicsit le vagyunk maradva a vitában. Összességében fontos az is, hogy a politikák, amelyeket alkalmazunk a régióban, az nem csak, hogy ösztönzik ezeket az országokat, amelyek már e, megtették az első lépéseket, hanem ez mutatja azt is, hogy az Európai Unió támogatja azokat az országokat is, amelyek nem tették meg ezt a lépést. Úgy vélem, hogy nagyon fontos lenne az is, hogy eh, ahol megvan a lehetősége annak, hogy legyen igazi reform folyamat, amelyet felülről vezetnek. Láttunk erre például Tunéziában vagy Egyiptomban, de nagyon jó lenne a régió számára, hogyha lenne egyfajta alulról felfele építkező politikai reform. Például Marokkó is, Marokkó esetében is bekövetkezhetne ez. Bármit is tegyen az EU, annak érdekében, hogy igazi párbeszédre bírja ezek az országokat a reform irányába, az kitűnő alkalom lenne arra, hogy egy modellt teremtsünk. Amit a pozitív feltételrendszert illeti, szerintem ez egy jó irányba halad, de megvan a veszélye annak, hogy a tagállamok némelyike a legkönnyebb utat választják, vagyis azt, hogy akkor támogatják az átalakulást, amikor már megindult, de mivel többfajta érdekük van, például az energia a biztonság területén, lehet, hogy vonakodnak attól, hogy, hogy szembeszállnak a, ezek a rezsimekkel. De nagyon fontosak a benchmarkok, -ok, tehát nem csak az a fontos, hogy reformok legyenek bizonyos kérdésekkel foglalkozunk, amikor azok megjelenjenek, hanem olyan reformokra van szükség, amely egy dinamikát ad a folyamatoknak. Úgy vélem, hogy amit ajánlhatunk ezeknek az országoknak, az kevesebb mint amit a bővítés során tudtunk felkínálni. Nem egy teljes átalakulásra kell itt koncentrálni, hanem arra, hogy a fő kérdésekben valóban változás álljon be. Azt kell mondjuk, hogy ezek azok a pontok, amelyekben, amelyek a legfontosabbak a társadalom számára, és ezeken van szükség politikai reformokra, és erre kell koncentrálnunk. Tehát sokkal inkább politikailag politikaibb, árnyaltabb megközelítésre van szükség, és itt különböző készségekre van szükség az EU delegációk részéről, bizonyos fajta érzékenységre van szükség politikai kérdésekben, és így lehetne jelentős politikai reformot elérni, de ez lenne a kulcsa annak is, hogy befolyást tudjunk elérni, nyomást tudjunk gyakorolni, amely megfelelne az Európai Unió érdekeinek, és nem fogunk olyat kérni, amely esetleg kockára tenné a, a rezsimet. Tehát úgy gondolom, hogy az a gyakorlat, amelyet én követtem, az ez lenne. That's really um, is, is the, the points that I would make. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Anthony, és most Sandrine uh, Granélt kérem a Euro Mediterranean emberjogi hálózattól, hogy mondja el megfigyeléseit és ajánlásait. Tudom, hogy a kollégáim majd interaktívan kérdéseket tesznek, illetve megjegyzéseket, úgyhogy öné most a szó. Nagyon szépen köszönöm. Én is támogatom a már elhangzott javaslatokat amelyeket a bal és jobb oldalt ülő szomszédaim elmondtak. Az Európai Uniónak rendelkezésére áll a szomszédsági eszköz, ez egy fontos politikai eszköz, lehetőséget ad reformok keresztülvitelére, ez persze a politikai akarat kérdése, az emberi jogok és a demokrácia megvalósítása, és hát a mostani helyzet hagy némi kívánivalót maga maga után. Felhívnám a figyelmet, hogy most tényleg eljött az ideje, és a hitelesség, az EU hitelessége forog kockán, mert ez a döntő pillanat. Ezt Popovski úr is elmondta, ő azt mondta, hogy a bizottság közleményét elhalasztják a reformot, a szomszédságpolitika reformját illetően. Ragaszkodni kell ahhoz, hogy a parlament ezzel kapcsolatosan, mármint az Európai Parlament ezzel kapcsolatosan állást foglaljon, és hogy befolyással legyen a további közleményekre, hogy itt nehogy valami elméleti reformról legyen csak szó, hanem ott legyen mögötte az igazi politikai akarata váltásra. Popovszki úrtól hallottuk azt is, hogy pénzügyi eszközökre, forrásokra van szükség, és hogy ez milyen meghatározó. De itt nem kispénzekről van szó, hanem ütős, ütőképes segítségről. Most nem akarok kitérni az egyes konkrét ajánlásokra, amelyeket a földközi tengeri hálózat megfogalmazott már Tunéziával, Egyiptommal kapcsolatban, ez ismert hanem inkább a most elfogadott közleményre térnék ki. Partnerség a demokráciáért, közös jólét a földközi tengeri térségben. Ez egy nagyon fontos dokumentum, és fontos, hogy az Európai Parlament is véleményt nyilvánítson erről. Különösen az első pont, Erről is volt már szó. Ez pedig a civil társadalom támogatása. Ez rendkívül fontos ebben az anyagban. Itt az szerepel, hogy az Európai Unió nem csak a kormányzati partnerekhez szól, hanem fel akarja venni a kapcsolatot a civil társadalommal is. Ashton asszony ott járt a régióban, felvette a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ez a párbeszéd megkezdődjön a civil társadalommal, de nem csak a hagyományos civil társadalommal, hanem az új csoportosulásokkal, amelyek most jönnek létre. Velük is kapcsolatot kell tartani, és ezek az új szereplőkkel az új színpadon őket is figyelembe kell venni, nem csak Tunéziában, hanem a többi országban, és az igazságügyi reformról is szó esett, a bűnözés elleni harcról. Ezek is nagyon fontos napirendi pontok. Mindkét előttem szóló említette, hogy most nem csak azokra az országokra kell összpontosítani, akik már az átmenet időszakát élik, mint például Egyiptom, ahol már vannak reformlépések, hanem hogy minden országot figyelemmel kell kísérni, mert további országok, Marokkó, Jordánia is társulhatnak még ehhez a folyamathoz. És fontos, hogy ezt ne tévesszük szem elől. Az európai szomszédság politikát ehhez át kell alakítani. A többi országgal kapcsolatban, például Marokkóval kapcsolatban is. Ugye Marokkó alkotmánymódosításokat jelentett be, ez jó dolog, de meg kell nézni, hogy hogyan is halad majd ez tovább, és mi a helyzet az igazságügyel, hogy a reform valóban megtörténik-e, itt vannak még hiányosságok, hézagok, például a korrupcióval kapcsolatban, ott az alkotmány hézagos az Európai Uniónak, itt ebbe bele kell kapaszkodni és ragaszkodni kell ahhoz, hogy az alkotmány eh, rögzítse eh, ennek az ellenzését. A közleményben még az is szerepel, hogy ugye a civil társadalmat támogatni kell, illetve egy olyan mechanizmust, vagy egy olyan mechanizmust kell inkább létrejönni, amely a civil társadalmat segíti. És ez az európai szomszédsági eszköz, ami ugye mondtam már, hogy jó dolog, csak nem lehet ez a demokratikus eszközök rovására. Egy új eszközt mi örömmel látjuk, de Támogatjuk ezt a javaslatot ebben a közleményben, amit a bizottság és a külügyi szolgálat dolgozott ki, és ragaszkodni is szeretnénk a régi instrumentumokhoz a kettőre, párhuzamosan van szükség, hiszen ezek kölcsönösen kiegészítik egymást. Azután a mm, feltételrendszer, illetve az egyes országok közötti differenciálás ez egy kicsit olyan vonakodva jelent meg korábban, de én ezt jónak tartom, helyesnek tartom, ugyanis tényleg szisztematikusan kell előrelépni ezen az úton, és igazi politikai akarat kell, hogy minden mögött álljon. Popovski úr is elmondta, hogy igen, hát majd kitérünk a kormányok kéréseire. Hát ez kevés egy kicsit, mert tenni kell valamit, mielőtt még valami kérés egyáltalán megfogalmazódik. Proaktív módon kell eljárni. És a közleményben szó esik minimális kritériumokról például szoros politikai együttműködés, szorosabb politikai együttműködés, magasabb normák teljesítése a kormányzat részéről az emberi jogokat érintően és hát azután ezeknek az értékelése benchmark segítségével. A minimális kritériumok betartása fontos, csak nem elég. Ugyanis szükség van a benchmarkokra, hogy lássuk, hogy a kritériumokat tényleg teljesítik-e. Ez már a régi szomszédság politikában is szerepel, csak éppen nem valósult meg. És hát szólunk erről az előrehaladott státuszról is, és ez az előrehaladott státusz, ez csak, ez csak akkor kaphatja meg egy ország, ha tényleg volt áttörés. Ha a kritériumok valóban teljesülnek, hogyha valóban egyértelműek a sikerek, és egyértelműen megtörtént az értékelés. Egyiptomban ez azt jelenti, hogy majd a választások után, és nem előtte. A mobilitással kapcsolatban ez egy ösztönző intézkedés, talán a legerősebb ösztönzés, és vannak persze egyebek is, gazdasági ösztönzők, az is lehetséges, de hát az embereket ez érdekli elsődlegesen. Vannak üdvözlendő javaslatok a közleményben, de ez nem csak a kutatókra, meg az egyetemi professzorokra, meg az üzletemberekre kell, hogy érvényes legyen ez a mobilitás, hanem a legkülönbözőbb szereplőkre a régióban. És itt egy kicsit aggódom, hogyha a hangsúlyt túlságosan a határellenőrzésre helyezzük, az illegális bevándorlás megakadályozására. Azt hiszem az EU tagállamoknak szolidaritást kell mutatniuk, szolidárisnak kell lenniük. Folyton ezekről a bevándorlási hullámokról esik szó, amely elönti a déli tagállamokat. Hát a déli földközi tengeri országokat érinti ez, és ez a migrációs hullám Tunéziából indult először, most mindjárt abba is hagyom. Tehát nagyon sok menekült, sok bevándorló érkezett, összehasonlítva a többi országgal. A nőket illetően túl sok nem szerepel a közleményben, de hát a nők is támogatásra szorulnak ebben a demokratizálódási folyamatban. Tunéziában a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos fenntartásokat megszüntették, és a, ami a nők, kivéve azt, amelyik a nők diszkriminációmentességével foglalkozik. A nőkértést azt tényleg előbbre kell vinni. És akkor most már tényleg csak utoljára két dolgot még Izraellel kapcsolatban, hiszen azt sem szabad elfelejtenünk. És itt is támogatni kell a reform törekvéseket. Összességében tehát a földközi tengeri térségben, és jó lenne szerintem, hogyha a tanácsi következtetésekben olyan fogalmak szerepelnének, mint emberi jogok, szabad nyilvánítás, gyülekezési szabadság, stb. Fontos, hogy ez feketén-fehéren ott álljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Greniel asszony, kollégák. És most Haui Túré a szó először. Köszönöm, elnök asszony, gyorsan kérdezek hármat. Az egyik összefügg azzal, amit a három hozzászóló is elmondott. Tényleg hiteles ez a közlemény? Mit gondolnak ezzel kapcsolatban? És másodszorban szó esett azokról az országokról, akik ugye jelenleg nem szerepelnek a tévéképernyőkön, de nagyon fontos ebben a helyzetben, hogy megnézzük, hogy mit kell tenni, hallanám nagy örömmel, hogy mire gondolnak hogy milyen kötelezettségvállalásra lenne ott szükség, mit kell tenni, ugyanis egyetértünk az elvel, és hát érdekel, hogy mi történik. Köszönöm, Havit úr. Lochpiller asszony. Köszönöm szépen a statementeket. Youngs úrtól kérdezem. Azt mondta, hogy az intézményekre kell összpontosítanunk. Amit hiányoltam, az az, hogy ajánlást ad arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt a láncolatot alakítani a az átmeneti igazságszolgáltatásban a büntetésmentesség kérdését hogyan kezelni az emberi jogokkal kapcsolatban. Ugye Egyiptomban alkalmaztak kínzást, na most ezt nem lehet csak úgy megváltoztatni, anélkül, hogy tárgyalnának a felelősökkel. És a második dolog az inkább egy, egy kommentár, egy megjegyzés Ugye a demokratizálódási folyamat élén a fiatalok állnak, akiknek van elképzelésük arról, hogy mit akarnak, mm, a nemzetközi médiát ismerik, és van egy elképzelésük, hogy a nyugat általában beleértve az EU-t, egy ilyen nagyon kettős mércét alkalmaz az emberi jogi politikájában, és ha meglátjuk, hogy mit csinált a nyugat az ő országaikban, amikor emberi jogok megsértésére került sor, vagy a kínzásra Abu Ghrabi börtönében, vagy Egyiptomban, és ahogy erre reagáltak a tagállamok az Európai Unióban, hát itt világosan kell fogalmazni, hogy lehet, hogy nem bíznak az Európai Unióban. Úgyhogy itt nagyon látni kell ezeket a kételyeket. És a katonai beavatkozás, ugye erről is vita folyik Líbiával kapcsolatban, ezt is nagyon óvatosan kell kezelni. Nagyon gyakran visszaérnek az emberi jogok kérdésével nyugaton is. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz helyzet, ezt én tudom. De óvatosnak kell lenni, hogy az emberi jogokkal ne lehessen visszaélni ismételten. Köszönöm Lochbiller asszony, és az utolsó hozzászóló Jimenez Párjó asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek. Örülök annak, hogy megosztják velünk a véleményüket. Tudjuk, hogy az arab világ térképe, fejlemény elég bonyolultak. Örülök annak is, hogy az emberek helyzetéről beszélnek. Lenne egy konkrét kérdésem. Lehet, hogy ez a sürgősségek között nem, olyan, nem tűnik olyan fontosnak. A nők helyzetéről van szó, elképzelhető, hogy a gazdasági és szociális forradalom közepette erre kevésbé figyelünk oda. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az arab nők számára ez nagyon komoly lehetőség, hiszen a demokratikus reformok motorjaként, vagy motorjaivá válhatnak. Az egyik szakértő említette azt, hogy semmilyen lehetőséget nem szabad, lehetőség mellett nem szabad elmenni, bármilyen kics lehetőségnek is tűnik az. Szerintem az lenne a kérdésem, hogy önök hogyan látják az arab nők lehetőségeit most, mit gondolnak erről? Mrs. Jimenez Becerril Barrio. Köszönöm szépen Jimenez de Barrio asszonynak. Most pedig eh, a vendégeimnek adnám meg ismételten a szót, és Janks úr kap először a szót. Nagyon nagy munkánk van abban, hogy a hitelességet újra kiépítsük. Úgy vélem, hogy eh, az Európai Unió már pozitív munkát végzett, nem annyira nagy, magas szinten az elmúlt években. Egy olyan hálózatot hoztunk létre, amelyet ki lehet használni most már, és ezzel is növelni lehet az emberi jog támogatottságát, de el kell fogadnunk azt, hogy akár indokolt vagy nem, a régióban úgy gondolják az euró, e, e, a régióban sokaknak negatív képe van az euró az elmúlt években. Egyértelművé kell tenni, hogy nem kötjük össze a demokratizálódást európai érdekekkel, biztosítani kell azt, hogy meghallgassuk azt, hogy milyen fajta reformokat szeretnének végrehajtani. Úgy vélem, hogy mindannyian tudjuk itt, hogy a 2000-es választásunkra adott választásokra adott reagálásunk Palesztinában nem volt igazán jó, és ez visszavetette a reformokat a régióban. Tehát le kell vonni ezeket a következtetéseket, és mindenképpen vissza kell állítani a hitelességünket. Mégpedig úgy, hogy megpróbálunk egy kicsit, megpróbáljuk megelőzni az eseményeket egy kicsit, beszélni kell a tárgyalókkal a régióban, és egy kicsit mindenképpen meg kell mutatni, hogy támogatjuk a reformokat, de azt is meg kell mutatnunk, hogy mi támogatjuk azokat a reformokat, amelyek megjelentek a régióban. Ha ezt megtesszük, akkor nem fog az a benyomás keletkezni, hogy valahol akarjuk a reform, valahol pedig nem. A jelenlegi részvételünket illetően nem hiszem, hogy minden negatív lett volna, ahogy mondtam, alacsonyabb szinten már vállaltunk szerepet a múltban, és az elmúlt tíz évben vállaltunk szerepet, de attól tartok, hogy ez idáig főként Tunéziára, Egyiptomra, illetve Libiára koncentráltunk, és egy kicsit meg kell előlegezni a dolgokat, és meg kell próbálni jelenleg még nagyon alacsony a részvételünk Marokkóban vagy Jordániában, és meg kell próbálnunk növelni, erősíteni a szerepvárulásunkat itt, még azelőtt, hogy ezek az országok instabilá vagy erőszakossá válnának. Amit nem látunk még most, az az, hogy lenne bármilyen bizeték annak az erősebb együttműködésnek a bonyolultabb országban, például Algéria, nagyon sérülékeny, Szíria, Szaudarábia, ezek az országok, ahol nem szabad figyelmen kívül hagyni az erőfeszítéseinket. A büntetlenséget illetően ez egy nagyon hosszú vita arról, hogy a demokrat demokratikus átalakulás során hol kell foglalkozni ezzel. Úgy vélem, hogy ez nagyon is függ attól, hogy milyen országról van szó, és hogy mennyire stabilak ott az állami struktúrák abban az adott országban. Nagyon nehéz meghúzni, nagyon nehéz megteremteni itt az egyensúlyt. Nem szabad túlságosan korán foglalkozni ezekkel a kérdésekkel és azt sem jó, ha túl foglalkozunk ezzel, mert így nagyon sokakra ez frusztrálóan hathat. Tehát nagyon fontos meghallgatni a helyi aggodalmakat, meg kell nézni, hogy a lokális struktúrába hova éleszkedik be a büntetlenség megoldásának kérdése. Nem szabad tehát túlságosan sokáig halaszgatni ezt a folyamatot. Elnök, köszönöm szépen, Richard. Most pedig megadom a szót Anthony Walkinnak. Köszönöm szépen. Sorrendben haladok. Mit tesz az Európai Unió most? Szerintem bátorító az, amit hallhattunk a főképviselőtől. Úgy tűnik, hogy a jó irányba haladunk, a regionális politikánkat át kell itt gondolni ezen a területen de jelenleg nem látjuk még ennek a gyakorlati végrehajtását, még túl korai lenne ez. A tesztje ennek majd az az lesz, hogy hogyan dolgozzuk ki ezt, hogyan, hogyan dolgozzuk ki a konkrét tevékenységeinket, célkitűzéseinket. Amit szeretnénk, az az, hogy legyen egy egyértelmű ország stratégia, amely a politikai reformokat is támogatja. és a delegációk is az alapján lépnek majd fel. Számos kérdés merül fel, hogy lesznek-e további pontok -e, még az országokkal kapcsolatban, ahol szeretném további erőlépést látni. bizonyos tagállamok esetében vannak kérdések, eh, amelyek alapján nem látják, hogy hogyan lehetne előrelépni a reformok eh, területén, úgyhogy ne áldozzunk fel másfajta viszonyokat. Úgy vélem, hogyha a külügyi szolgálat meg tud, fel tud eh, mutatni egy olyan megoldást, amely meggyőző, akkor lehetővé tudnánk mutatni azt a patikákat, amely szükséges. Úgy gondolom, hogy itt a lehetőség most, és ez nagyon fontos, hogy a parlament is napirenden tartsa ezt a kérdést, ami pedig a büntetlenséget illeti, a nők helyzetét illeti. Vannak nehéz kérdések, hiszen ezek olyan kérdések, amelyeket maguknak a társadalomnak kell megoldaniuk. Ott a büntetlenség kapcsán már az előttem szóló elmondott mindent, amit erről el lehet mondani. A különböző foglalkoznak ezzel. Számos esetben a rezsé megfelelt az államnak ez idáig, és azoknak, akiknek tapasztalatuk van az adminisztrációval, azok a régi rendszerben dolgoztak, tehát meg kell húzni a vonalat azok között, akik, akik, akiket el kell ítélni, és azok között, akik valóban csak a munkájukat végezték. Tehát mindenképpen tanácsot kell nekik adni, át kell adni a tapasztalatokat, egyfajta menüt kell nekik felkínálni, amiben választhatnak. Az EU-nak is voltak gyenge pontjai az emeljük a kapcsolatban, ez nagyon fontos kérdés. Az Európai Unió emberi jogi fellépésére kihat az, amit itt teszünk Európában. Úgy gondolom, hogy el kell gondolkodnunk a saját gyakorlatainkon és A nők helyzetével kapcsolatban Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, amely mindenképpen majd eh, felmerül ezekben a társadalmakban, és eh, érzékeznek kell lennünk itt majd a helyi véleményre, de amit tehetünk az az, hogy eh, megpróbálunk egy utalni arra, hogy hogy tudjuk, hogy nekik kell meghozni a döntéseket, de hathatunk annak irányába, hogy a társadalomban ezeket a hangot is meghallgassák. Tanácsokat kell adnunk kisebb területeken, meg kell próbálni végrehajtani ezeket az elveket alulról felfelé építkezve, hogy a nők is megjelenjenek politikai pozíciókban például. De először is el kell fogadtatni a demokrácia általános elvét, illetve azt, hogy ennek magában kell foglalnia az emberi jogokat. És eh, Sandrine, ha szeretnél hozzá szóval nincs már sok időnk, de néhány megjegyzésre még van. Eh, apropó, el tudná ezt mondani nekünk, hogy mit lehet eh, várni a hétvégi tuniszi konferenciától, hiszen itt arról lesz, hogy lehetne követni az átmenetet, hogy lehetne segítséget nyújtani. Köszönöm szépen. Rövid leszek. A hitelesség kérdése egy nagyon fontos pont, nagyon nagy kihívás számunkra az Európai Unió imidzse. Az elmúlt időszakbeli fellépésük miatt sérült, vannak nacionalista fellépések is, mindenképpen beszélnünk kell a, e, itt az képviselőkkel. Nagyon fontos az, hogy mindenfajta politikai erővel tárgyaljunk. Láthatóvá kell válnunk, láthatóvá kell tenni azt, hogy nem egy olyan párbeszédről van szó, amely csak formálisan egy párbeszéd, hanem egy olyan párbeszédről van szó, amely minden félt magába foglal. Az az image, amit az Európai Unió közvetít, mindig is bevándorlási hullámról beszélünk, ez nem pozitív jel a mediterrán térségének országa irányába, mert úgy tűnik, mintha csak a bevándorlással foglalkoznánk, úgy vélem, hogy egy kicsit másképp kellene tehát erről beszélnünk. Meg kell mutatni az ott élőknek, hogy nem csak a bevándorlás az egyetlen problémánk. Nagyon fontos az is, hogy eh, megértsük azt, hogy hogyan akarunk bánni a régió többi országával, nem csak azzal, akik már az átalakulás eh, folyamatában vannak. Egyiptommal, Tunéziával és más országokkal kapcsolatban is át kell dolgozni a programjainkat, Szükség van olyan programokra, amelyek az igazságszolgáltatással foglalkoznak. Úgy tűnik, hogy a privilegizált státusszal kapcsolatban is lehetne néhány dolgot tenni, például gondolok itt Jordániára vagy Marokkóra. Itt meg lenne lehetősége annak, hogy mérehatóan átgondoljuk kapcsolatainkat ezekkel az országokkal, és hogy ösztönözzük a reformokat. A nők kérdése, itt órákon át tudnék beszélni erről a témáról, de rövid leszek. Nagyon fontos az, hogy a nőket bevonjuk. A nők korábban is bevonultak ebbe a folyamatba, ők is demonstráltak az utcákon, Tunéziában mindenhol lehet nőket látni. Nagyon fontos, hogy őket is bevonjuk a reformokba, például az alkotmányozó testőlök munkájába is be kell vonni a nőket. Nagyon fontos az Euromed munkája is. Ezeket a következtetéseket, amiket itt meghoztak, ezeket át kell helyezni már a gyakorlatba is. Az alkotmányi módosításokat arra kell felhasználni, hogy ezt kifejezzük az egyenlőség kérdését a tunéziai konferencián ezen a hétvégén. Két rész lesz majd, lesz egy olyan konferencia, amely a demokratikus átalakulásról szól. Itt a nők helyzetével is foglalkozni fogunk, a választással, az esélyegyenlőséggel, az igazságszolgáltatással foglalkozunk, és nagyon sok képviselő felszólalt majd az EU-ból, illetve a Tunéziából, de más országból is. Lesznek olyan szakértők, akinek már van tapasztalatuk a demokratikus átalakulásban. Szerintem ez egy kitűnő lehetőség az eszmecserére. Nagyon fontos az, hogy az új tevékenységekről is beszéljünk itt a második részben. Konferencián beszélünk majd a civil társadalom támogatásáról. Itt egy asztalhoz utatjuk az új szereplőket is, beszélünk Tunézia jövőről, és arról, hogy Tunézia mit szeretne. És a követelményeket is megfogalmazhatják. Köszönöm, de hogy amit Richard Youngs elmondott, azt illusztrálandó nagyon röviden néhány megjegyzés Szíriáról. A Hajtam el Malek szabadon ö, bocsátását követően én őt jelöltem a Szaharov díjra 2010-re. 22 politikai ö, fogvatartott ö, családtagjai határozták el, hogy találkoznak a szíriai miniszterrel holnap, március 16-án, hogy előadják panaszukat, és hogyha nem érnek el semmit, akkor kérik, hogy az európai parlamenti képviselők támogassák a felhívásukat. Hát ezt fogjuk, megtesszük természetesen február közepén közepén túlságosan féltek az emberek a, szólni a ö, rezsimváltozásról. több családot letartóztattak, minek utána olyan grafitit írtak közfalakra, hogy az elnök mondjon le, és Szíriában jelenleg ez a helyzet, 14-en vannak börtönben, úgyhogy emlékezzünk arra, hogy Szíriát is ugyanolyan komolyan kell vennünk, mint ahogyan Tunéziát és Egyiptomot és egyéb országokat természetesen. És hát most akkor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és a következő ülésre április 13-án, 14-én kerül sor az ülés bezáró.